Uh, Kedves kollégák, azt hiszem, hogy megkezdhetjük a mai napi rendünket, mert elég sok munka vár ránk. Szeretnék arról is informálni mindenkit, hogy az internetes közvetítés is be van már kapcsolva, Úgyhogy akkor az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, hogyha ezzel kapcsolatban nincsenek megjegyzések és további kérések, kérelmek, akkor elfogadottnak tekintjük, és már is rátérhetünk a második napirendi pontra, amely az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Itt az április 26-27-i ülés jegyzőkönyvéről van szó. Nos, hát ezt is elfogadottnak tekintjük akkor, hogyha az ülés, a mostani ülés befejezte téig nem érkeznek ellenvetések. És akkor most kezdem is az elnök kezdeményeit, nincsen semmilyen különleges közleményem, úgyhogy már is a négyes pontnál vagyunk, és itt nagyon röviden arról szeretnék tájékoztatni, hogy hogyan is áll jelenleg a kohéziós politika jövőjével foglalkozó munkacsoport munkája. Az elmúlt ülésünkkor, de korábbi ülések során is sokat beszéltünk már a kohéziós politika jövőjéről, és nemrégiben arról is eszmét cseréltünk, hogy milyen struktúrát kellene alkalmazni a közös álláspontunkban, a frakcióktól összegyűjtötte a titkárság azokat a dokumentumokat, amelyeket már összeállítottak, és amelyek az egyes frakciók álláspontját tükrözik a fontosabb kérdésekben. Tehát így összegyűlt egy munkadokumentum, és az elmúlt ülésünkkor ezt meg is vitattuk. Most a múltkori vitánk fényében és a munkadokumentumok felhasználásával a titkárság összeállított mostanra egy anyagot, amelyről holnap fogunk vitát folytatni a munkacsoportban. Az lenne a gondolatunk, hogy próbáljuk meg legalábbis munkacsoporti szinten ezt a position paper-t véglegesíteni, és aztán majd ezt el fogjuk küldeni a frakció össz, illetve a szakbizottság összes tagjának, hogy később majd legyen erről egy vitánk, és lássuk azt, hogy ki hogyan áll hozzá a kérdéshez, még az utolsó júniusi ülésünkön ezt véglegesíteni tudjuk. Reméljük, hogy lesz egy ilyen többségi álláspontunk, és ezt a dokumentumot az én kísérő levelemmel együtt el tudjuk küldeni nem csak a parlament elnökének, hanem a bizottság elnökének, és a regionális politikákkal foglalkozó bizottság ki biztosnak, és más olyan testületeknek, akik a döntéshozatali folyamatban részt vesznek. Tehát ennyit arról, hogy hogyan is áll a jelenlegi munka. A holnapi jelentés, illetve vita szakértők részvételével fog megvalósulni, akik szintén a Regi Bizottsághoz látogatnak el, tehát a mi ülésünkre holnap. És úgy látom, hogy most Márkusz Piper kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Wenn ich die sozialistischen politischen Hogyha a szociáldemokrata társulat nem látok, el kell mondanom, hogy itt a magas szintű munkacsoport által előkészített dokumentumról van szó, és önök tudják, és a politikai párt is tudja, hogy előzetesen voltak bizonyos fenntartásaik, és a tervezetek, amelyek most előttünk vannak, egyre inkább konkrét formát öltenek, véleményem szerint túlságosan konkrétak is. Az a véleményem, hogy egy esélyt játszunk el, hogyha a jelenlegi szakaszban már konkrét követelésekkel lépünk fel. Tehát én amellett vagyok, hogy ez a dokumentum sokkal kevésbé legyen kötelező jellegű, mint ahogyan ezt talán a kezdetben tettünk, tettük. Ez egy munka alap dokumentumként szolgálhat, de nem végleges dokumentumként, azt illetően, hogy a szakbizottság mit gondol a struktúrás politikáról, hiszen a viták még nem haladtak ehhez eléggé előre, és a javaslatok sem eléggé konkrétak, tehát óvatosságra szeretnék inteni ezen dokumentumot illetően. We will go as far as we decide. Köszönöm szépen, amennyi majd eldöntjük, hogy hováig menjünk el. Először is arra szeretnék utalni, hogy Piper úr aggodalmait kezdetektől fogva osztottuk. Munkacsoportként François és jó magam a koordinátorok ülésén mindig is hangoztattuk, hogy ez, az, ez a folyamat a parlamentben a fontos kulcskérdésekkel kapcsolatban a struktúrás alap reformját illetően időt igényel és a frakció is időt igényel, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a különböző régiók a különböző helyzeteikkel valóban megfelelően figyelembevételre kerüljenek, és ez most az az állás, az a helyzet, amely a magas szintű csoportban kialakult, és véleményem szerint még egészen a kezdeteknél tartunk, éppen ezért jónak tartom, hogy lehetőségünk volt arra, hogy a frakció éppen egyfajta ötleteket megfogalmazó szakaszban van, és ez elég pontosan zajlott. Egyes frakciókban ez már korábban lezajlott, egyeseknél általánosabb formát öltve, máshol konkrétabb formát öltve, ahol megfelelő politikai szakértelem volt jelen. Ez az egyik dolog. A második dolog pedig, és ezt rögtön el is mondanám valamennyi képviselő előtt, hogy a titkárságtól érkezett egy javaslat, és ez nem annak az összefoglalása, amiről viteztünk, hanem ez egy nagyon egyoldalú dolog. A titkesség politikai súlypontokat nem jelölhet ki, ez egyfajta kísérlet volt erre. Nagyon hosszan viteztünk erről, és úgy vélem, hogy ez a rövid dokumentum nagyon sok dolgot nem vesz figyelembe, és ellentmondásokat tartalmaz oly úgy állítja be a dolgokat, mint hogyha valamennyien egyetértenénk, noha a magas szintű csoportban nem volt egyetértés. Eszmecserék voltak különböző álláspontokat, illetően ezeket meghallgattuk, és ezt a, ez a dokumentum nem tükrözi vissza. Különböző pontokban, különböző álláspontok vannak, ezt nem tükrözi vissza. És különféle súlypontokat a különböző politikai frakciók részéről be kellene építeni, ez nem jelenik meg, ez nem csupán zöldként hiányzik nekem, hanem a szociáldemokratok, a liberálisok hasonló véleményen vannak. A konzervatívoknál is szintén különböző álláspontok vannak, és ezeket sem tükrözi a dokumentum. Ezt egészen egyszerűen úgy élem át, hogy hallom, hogy a kollégák mit mondanak erről a dokumentumról. És azt hiszem, hogy időre van szükségünk Ezeket az álláspontokat világessá kell tenni, egymás mellé kell állítani őket, meg kell vizsgálni, hogy hol vannak a legnagyobb átfedések, közös vonások. Tehát ezt nem lehet egy ilyen összefoglalás formájában megtenni. Én nagyon nagyra becsülöm a titkárság munkáját, de ezt így nem lehet megtenni. Ez egy nehéz politikai folyamat, és azt hiszem, hogy sokkal többet kellene gondolkodnunk azon, hogy hogyan kapunk egy jó struktúrált vitát itt a szakbizottságban az éppen folyó munkák mellett, hogy többségi álláspontot tudjunk kialakítani, de a kisebbségi álláspontokat is figyelembe vegyük, feltüntessük, jelentsük, hogy vannak különböző álláspontok. Azt hiszem, hogy ennek sokkal több értelme van, hiszen végeredményben a többség fog dönteni a parlamentben. Százszerzalékig világos, hogy ami ebben a dokumentumban szerepel, az nem a parlament többségi véleményét tükrözi. Éppen ezért a magas szintű csoportnak még erősebben át kellene gondolnia, hogy hogyan struktúráljuk ezt a folyamatot. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lambert van Nistelrooy. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. ezen eljárás már elég korán különböző irányokat határozott meg, és ez egy kísérleti folyamat. És én ezért normálisnak tartom, hogy egy kicsit nem a szokványos módon folyik. Ez valójában a célja is. Szeretnénk megerősíteni a kohéziós politikát, és ezért úgy gondolom, hogy a kohéziót kell kiemelni, nem pedig a különbségeket. A bizottság javaslatát meghallgattuk, most én sajnálatosnak tartom azt, hogy a finanszírozásról fogunk beszélni. Mindenki foglalkozik ezzel, és mindenki arról panaszkodik, hogy nincsen megfelelő jövőkép, nincsen elég anyag. Én nem így látom a helyzetet. Azt hiszem, hogy tudunk szavazni erről az anyagról, és lehet módosítókat is benyújtani, hogyha a kollégák ezt így kívánják. De valójában itt egy átmeneti szakaszról van szó, és azt gondolom, hogy a következő finanszírozási ö, időszakkal kell majd foglalkoznunk, és ebben az anyagban egy javaslattal kell előállni, és ö, nevezhetjük ezt az anyagot jelentésnek is, és utána a módosítókat is be lehet nyújtani. Vannak nézeteltérések, ezt a plenárison is láthattuk. Azt gondolom, hogy a pénzügyi válság komoly akadálya a kohéziónak, és ezért hozzájárul ahhoz a tényhez, hogy nincsen vélemény erről. Pipesz úr úgy gondolja, hogy ez az anyag túlságosan részletes, hát akkor ő nyugodtan beadhat módosítókat arra vonatkozóan, hogy mit kell törölni a szövegből. Minden esetre ez a vita, ez most folyik. És úgy gondolom, hogy Vannak, akik nagyon alacsony szintre szeretnék a kohéziós politikát levinni, és ágazati költségvetési mm, feltételeknek megfeleltetni. Nekünk nem ez a célunk. A munkacsoportunkban az a cél, hogy egy olyan jelentést készítsünk, amely a munkacsoporton elhangzott eszmecserét tükrözi. Tehát folytassuk a vitát, és úgy módosítsunk, mint egy jelentésről lenne szó. Ja. Köszönöm, Krebs asszony. Köszönöm, elnök asszony még emlékezetükbe szeretném idézni, hogy mit is akartunk ezzel a dokumentummal. Elő akartunk készíteni egy nehéz vitát, amely során itt a parlamentben döntenünk kell. Én nem először teszem ezt, és más kollégák sem. Ez mindig is bonyolult volt, hogy meg kell szervezni a többséget a parlamentben különböző okokból, például nemzeti, regionális, politikai Érdekeket vezetettek az egyes képviselők, hogy akár a mezőgazdasági szakbizottság, vagy a kutatási, vagy a regionális szakbizottság tagjai -e, ettől függően, tehát nagyon bonyolult ez az egész helyzet, és a Lisszaboni szerződéssel most ö, együttdöntési eljárásban ö, tárgyaljuk ezt a témát, viszont ha nem sikerül a parlamentben valóban jó, megfelelő többséget megszervezni megfelelő érvekkel, akkor a jövőbeni kohéziós politika semmire nem lesz jó, mint csomag, és én ezt nem szeretném, a frakcióm se, és feltételezem, hogy senki nem szeretné ezt a szakbizottságban. Valóban egy közös, következetes megközelítést akarunk, amely előre visz Európát egy kohéziós politikával. Hogyha ezt akarjuk, akkor úgy vélem, hogy ezt a dokumentumot, amelyet bemutattak nekünk, amiről holnap fogunk, vit- meg, holnap fogunk vitázni, ezt nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. Eltekintve attól, hogy a titkárság nem adhat politikai értékelést, hiszen nem ez a titkárság feladata, de nem találom ezt a dokumentumot jól struktúráltnak nincs benne a kohéziós politika megközelítése. Csak összeírtak dolgokat itt, és függetlenül attól, hogy hogyan döntünk a későbbiekben, és időt kellene szánnunk arra, hogy mi is legyen benne ebbe a dokumentumban, mit szeretnénk, hogy benne legyen, mi hiányzik, és aztán arról kell vitáznunk, hogy mely pontokat illetően értünk egyet, és melyeket illetően nem. Hogyha ebben a dokumentumban már csak itt a szakbizottságon belül 300 módosítóval kell dolgoznunk, akkor a munkacsoport megint csak nem ismeri magát, fel magát ebben a dokumentumban az eredeti tervekhez képest, és minden sziget makrorégióként megjelenik ebben a jelentésben, és minden hegyvidéki régió úgy szintén belekerül, és aztán a strukturális alapok kifizetését illetően is szankciókat írunk ebbe bele, bármilyen okból is történjen ez. Nos, azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban struktúrált vitát kell folytatnunk, és támogatom, teljes mértékben támogatom Piper urat, hogy több időt kell szentelnünk erre az egészre, és jobb, hogyha megnézzük az ötödik kohéziós jelentést, és egy jó dokumentumot dolgozunk ki, amely egyfajta cselekvési vezérfonálként szolgálhat, mint hogy egy összecsapott dokumentummal állunk elő. Tehát én nagyon visszafogott lennék ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Thank you very much, uh, Madame Ukaci. Köszönöm szépen, Ukacsijewska asszony. E, dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja mam że... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudatában vagyok annak, hogy ez az anyag nem tudja nem tud megfelelni az összes elvárásnak és az összes elhangzott véleménynek. Azokkal értek egyet, akik több időt szeretnének szentelni ennek az anyagnak. De a kohéziós politika megvitatásakor gyakran kiemeljük, hogy a politika prioritásait hozzá kell igazítani a 2020-as stratégiához. Éppen ezért azt gondolom, hogy az eszmecserénk folyamán megfeledkeztünk arról, hogy a kultúráról is beszéljünk. Nem helyeztünk elég hangsúlyt a kultúrára. Egyedül a digitalizációs kérdésekkel kapcsolatban említjük meg a kultúrát. Ugyanakkor a kreativitás és a kultúrához kapcsolódó kérdések felhasználása nagyon fontos ahhoz, hogy a társadalom kreativitását megerősítsük, ami nagyon fontos a kohézió szempontjából is, a társadalmi kohézió szempontjából is. A regionális specifikumok is nagyon fontosak, egyetértek azokkal, akik erről beszéltek. Elnök asszony, hogyha megengedi, most egy konkrét kérdésre szeretnék a napirendel kapcsolatban kitérni. Ami a franciaországi látogatást illeti, ezen látogatásunkból is kiderül, hogy mennyire eltérnek akár egy országon belül is a régiók. Például Franciaországban a központi régióban nagyon fontos eredményeket értek el az innovációval kapcsolatban, míg az Ile-de-France régióban más kérdésekkel foglalkoznak. Olyan kérdésekkel, ahol úgy érzik, hogy be vannak maradva. Ezért tehát egyértelmű, hogy amikor az új politikát kidolgozzuk, akkor nagyon rugalmasan kell eljárnunk, és figyelembe kell venni azt a tényt, hogy valóban igény van arra, hogy rugalmasan járjunk el azzal kapcsolatban, hogy az egyes régiók milyen prioritásokat választanak. Köszönöm a megjegyzéseket. Egyértelmű, tisztelt kollégák, hogy amikor arról döntöttünk, hogy létrehozzuk ezt a munkacsoportot, azt is ö, megvitattuk, hogy mi az, amit elvárunk a munkacsoport munkájával kapcsolatban ami a napirendet és az ütemtervet és a munkának a dinamikáját illeti, ez attól is függ, hogy a bizottság milyen gyorsan tud előre haladni, és tehát a külső munkáktól is függünk. Úgyhogy ezt is azért figyelembe kell venni, amikor arról döntünk, hogy milyen eljárást és milyen ütemtervet akarunk követni. Egy ilyen első anyagban szeretnénk mégiscsak az ötödik kohéziós jelentést is figyelembe venni, amit a bizottság nagy valószínűséggel november elején fog nyilvánosságra hozni. Ez azt is jelenti, hogy még a, nyár, a nyári szünet előtt fogják véglegesíteni. De ami magát az eljárást illeti, azt gondolom, hogy ma a koordinátorok ülésén majd erről beszélhetünk. Ami a második kérdés, tehát az anyagnak a tartalmát illeti, talán még emlékeznek rá, hogy már emlékeztettem önöket arra, hogy a titkárság nem csak azon megjegyzésekkel foglalkozott, amelyek az eszmecsere során elhangzottak a munkacsoport ülései során, hanem azt is figyelembe venni, figyelembe vette, hogy milyen alapforrások állnak a titkárság rendelkezésére. Azok az anyagok, amelyeket a frakciók beküldtek. A zöldek, beküldtek, azt hiszem tegnap, de csak tegnap küldték el ezt az anyagot, és vagy akár ma is, nem is tudom pontosan. És van olyan frakció, amely egyáltalán nem küldött be anyagot, úgyhogy lehet, hogy ezt nem tükrözi a titkárság anyaga. De holnap tartjuk az eszmecserét, amely során strukturálhatjuk ezt az anyagot, és dönthetünk arról, hogy meddig tudunk elmenni ebben az első hivatalos véleményben a Regi Szakbizottság részéről, még akkor is, hogyha ez egy nem hivatalos eljárás során folyik, talán dönthetünk arról, hogy már mi magunk, hogy meddig szeretnénk elmenni. Tehát amit most a titkárság összegyűjtött, ez semmiképpen nem a végleges verzió. Ez az anyag azt tükrözi, amit a titkárság egyelőre fel tudott mérni a frakciók véleményéből. Tehát holnap majd a tartalomról beszélünk, ami az eljárásmódot illeti, azt hiszem, hogy a koordinátorok is ajánlással fognak élni a mai ülésünk után, de mindenképpen nagyon hasznos volt ez a mostani eszmecsere, és valóban egyértelmű, hogy a koordinátorok csoportjának az ajánlásait is figyelembe kell majd vennünk. Hogyha nincsen más megjegyzés, akkor azt hiszem, hogy ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, és folytathatjuk az ötödik napi rendi ponttal. Franciaországba tettünk egy látogatást, az egyik küldöttségünk van Nisztelrooy úr volt a küldöttség elnöke, és egy jelentést azt hiszem, hogy mindenki megkapott, ami erről készült, akkor Lambertől kérném, hogy röviden, vagy bárki más, aki részt vett ezen a látogatáson, hogy mondja el a tapasztalatát. Mindenképpen nagyon hasznos lehet ez. Lambert. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar nodig. Eh, eh, Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy a kollégák majd egészítsék ki az elhangzottakat, amennyiben úgy gondolják, hogy erre szükség van. Nos hát, amikor delegációs látogatásokat teszünk, akkor kézzelfoghatóvá válik számunkra a valóság, olyan értelemben is, hogy a mi politikáink hogyan befolyásolják a helyi mm, valóságot. Turen, Tur mellett jártunk, és ott azt láthattuk, hogy a regionális politika bizony munkahelyteremtő képességgel bírt. Nagyon sok regionális és helyi hatósági vezetővel találkoztunk, és igazából az gyakorolt rám nagy hatást, hogy azt láthattuk, hogy a struktúrák erősítése folytán a tevékenységek erősödtek, és ebben a régióban, ahol mondjuk azt, hogy korábban inkább mezőgazdasági jellegű tevékenység folyt, itt kisebb városok a jellemzőek ezen a területen. Arról is beszéltünk, hogy mi lesz a jövője ezeknek az alapoknak. Nem lehet azt mondani, hogy ezek a az eszközök tökéletesek, de azért ne felejtsük el azt, hogy azért vannak jó oldalai is ezeknek az eszközöknek. Miután az utolsó fillérig el kell számolni, ezért fontos a regionális szintű ellenőrzés, amelyet aztán Brüsszelben további ellenőrzések követnek. Tehát ami a bürokráciát illeti, illetve az egyes projekteket, talán egy kicsit több levegőre lenne szükség. De az is igaz, hogy valamennyi bürokrácia talán hozzájárul Európa jó hírnevéhez. Tehát, hogyha ezek az összegek mind Párizsba jutnak el, akkor utána nagyon még nehezebb lesz egyszerű eljárásokat alkalmazni. Tehát nem mindegy akkor már, hogy párizsi pénzről van szó, vagy Európai Uniós pénzekről. Tehát ez egy fontos következtetés volt. Aztán a második része a látogatásunknak inkább a nagyvárosokra koncentrálódott, a megalopoliszokra, mint amilyen például Párizs, illetve a környéke. Ott megvizsgáltuk a különböző szociális és gazdasági tényezőket, és azt láthattuk, hogy nagyon fontos lenne az integrált megközelítést alkalmazni, amelyet a helyi önkormányzatoknak is gyakorolnia kellene. A jelentésben igen, tipikusan francia struktúrájú a helyzet leírás, illetve elemzés található, de ez is azt mutatta, hogy egyszerűsítése, további egyszerűsítésekre van szükség. A delegáción két legfontosabb résztvevője, Sophie Okani asszony, valamint Dáli asszony. Talán még hozzá kívánnak valamit tenni, vagy az is lehet, hogy ha önök kérdéseket tesznek fel, akkor ők is ezekre a kérdésekre választhatnak, de nagyon érdekes utazás volt, arról biztosíthatom önöket. Lehet, hogy Szofi is hozzá kíván szólni? Igen, köszönöm szépen. Kedves kollégák, valóban nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az európai parlamenti képviselőket fogadhattam Franciaországban ezen delegációs látogatáskor. Túr térségében ellátogattunk technológiai jellegű cégekhez, nagyon nagy minőségi termékeket előállító cégekhez, amelyek nagy hozzáadott értéket képviselnek, illetve állítanak elő. Itt nem tömegcikkeket előállító cégekről van szó, hanem speciális, például vasúti termékeket előállító vállalatokhoz látogattunk el. Igazából a strukturális alapoknak köszönhetően, a régi degenerációs strukturális alapoknak köszönhetően óriási innovációs tevékenységet hajtottak végre ezek a cégek. Ez azt is mutatta, hogy a tagállamok, mondjuk egy magas GDP-ű tagállamnak is szüksége van arra, hogy ennek az európai jellegű regionális politikai eszköznek, vagy az ebben rejlő lehetőségeket ki tudja használni, és így ezzel nagyobb hozzáadott értéket, illetve munkahelyeket tudjon teremteni. Azt is el szerettem volna mondani, hogy a regionális politika biztos, hogy nem, nem fejt ki akkora hatást a helyszínen, mint amennyit befektetünk. Tehát itt igazából Európát kellene konkrét formában látványossá tenni a terepen. Nem olyan régen az Euróbarométer készített egy felmérést, amelyből azt láthatjuk, hogy a, az európai polgárok egyre inkább eltávolodnak Európától, és ilyen szempontból Euró, Franciaország sem kivétel, sőt. Tehát talán a regionális alapokon keresztül is erősíteni kellene az európai jelenlétet a különböző régióinkban. Sajnos ugyanis nem azt az írmást kapja, amelyet megérdemelne pedig. Úgyhogy szeretném elmondani most befejezésként egy kis anekdótámat, hogy egy vállalatvezetőtől azt kérdeztem, hogy egytől től értékelje az európai dossziék komplexitását. Hát ő azt mondta, hogy 12. Na csak ennyit erről. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy mennyire fontos az eljárások egyszerűsítése, ugyanis a regionális politika talán az egyik legszebb európai politika, legalábbis számomra mindenképpen az, próbáljuk meg a benne rejlő lehetőséget kihasználni. Köszönöm. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy Ile-de-France régióban a delegáció nagyon hatékony volt. Hatékony, és ennek köszönhetően valóban sikerült látni azt, hogy az integrált projektekre van lehetőség, mégpedig úgy, hogy az összes résztvevőt és érintettet bevonjuk, legyenek ezek a helyi szereplők, az egyesületek és maguk a polgárok. Tehát közösen tudjuk ezen projekteket valóban sikerre vinni. És olyan projektekről van szó, szó amelyek egyértelműen bemutatják, hogy milyen a tét, legyen az társadalmi, környezetvédelmi, gazdasági tét, ezeket kell a regionális politikában kiemelni. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni rá, hogy az Urbán projekt során különösen Olne városában sikerült látni, hogy milyen konkrét eredményei vannak ennek a projektnek, és az Ile-de-France szempontjából ez valóban elősegíti a városi politikák kivitelezését. Tehát az integrált politikákban sikerül bevonni az alacsony jövedelmű lakossági részeket is, és ez azt jelenti, hogy valóban megfelelő eredményeket tudunk elérni. Emlékeztetnénk még rá, hogy Franciaország és az Ile-de-France régió felhasználta az ERFA 4 százalékát, tehát itt a városi politikában használják fel, az épületek felújítására használják fel ezt az alapot. Tehát ezen küldöttségnek sikerült rámutatnia, hogy amikor a valódi szükségleketek próbáljuk ö, megválaszolni, és bevonjuk az érinteteket, akkor sikerre tudjuk vinni ezt az ügyet, és ebben az irányban kell folytani a munkát. Köszönöm szépen, Sean Kelly. Madam Chair. Köszönöm szépen. Először is szeretnék arról beszámolni, hogy örülök a vitának, nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk, valóban fontos a kohéziós politika jövője, nagyon sokat kell tenni a múlthoz képest, de talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyetnek nagyon örülök, hogy felvillantották itt ma, nem csak a finanszírozással kapcsolatos, hanem azzal kapcsolatos, hogy hogyan kommunikáljuk mindezt a polgárok felé. A világon mindenhol a azt el, elmondható, hogy talán a legrosszabb PR eh, gépezet eh, az Európai Uniós gépezet, ugyanis eh, a polgárok csak a rosszat hallják rólunk, a jókat szinte soha. Például, amikor ugye az 1-től 10-es skálán kellett értékelni a bonyolultságot, 12-est adnak az EU-nak. És végül saját példát is hoznék hazámból. Nos, hát hazámat az elmúlt 10 vagy 15 évben tökéletesen átalakította, átalakította a regionális um, politikák uh, által uh, finanszírozások, de gyakorlatilag a kormányok uh, mind maguknak uh, vindikálják a győzelmet, vagy ezeket a babérokat, és senki nem beszél az euróról, holott ezek EU-s pénzből valósultak meg. Írországról beszélek. Belfast és az észak-írországi terület összeköttetésben van most már Dél-Írországgal, tehát Kork városával, egy autópályán keresztül. Tudja ez bárki is? Nem. Senki se tudja. Mindenki csak azt látja, hogy egyetlen egy kicsi tábla mutatja, hogy részben Európai Uniós alapokból finanszírozták. Tehát azért a jövőben jobban kellene kommunikálni, mert ez nagyon fontos az Európai Uniós szempontból, de a jövő Európai Uniós politikája szempontjából is fontos az, hogy jól kommunikáljunk, mert láthattuk a népszavazások során, hogy mennyire rossz véleményen vannak a polgárok az euról, úgyhogy pozitívba kell ezt fordítani, ugyanis nem fordítottunk elegendő figyelmet a PR munkára, és nem köteleztük a kormányokat arra, hogyha egy projektet az Európai Unió finanszíroz, akkor ezt így is mutassák be a valóságnak megfelelően. Úgyhogy nekünk, európai parlamenti képviselőknek nagyon fontos az, hogy erre felhívjuk a figyelmet az Európai Parlamentnek minden olyan projektben, amelyet az Európai Unió finanszíroz, fel kell emelni a szavát, ezt kommunikálni kell, hiszen ez jelenti a szélesebb értelmű demokráciát, ugyanis ezzel mutatnánk meg az embereknek azt, hogy az EU igenis is működik, jól működik, különbségeket, tehát javítja a helyzetet, a múltban is így volt ez, és a jövőben is ez fog megtörténni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Joachim Teller. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, természetesen a saját ügyünkben panaszkodunk, és meg kell néznünk, hogy mit teszünk rosszul, amikor az európai politikát közvetítjük a polgárok felé. Más példák is vannak. Én kétszer kerestem fel Lengyelország nyugati részét, ott óvodákat és iskolákat látogattam meg, és ott még az európai parlamenti képviselők nevét is láttam, és talán ez azzal függ össze, hogy Lengyelországban választókörzetes rendszer van, és a képviselők ott sokkal erősebben vannak jelen. Természetesen a másik dolog az, hogy arról is beszélgessünk, hogy az ülés munkat ne azt szerint alakítsuk, hogy hogyan lehet karnevet ünnepelni, farsangot ünnepelni, hanem vegyünk elegendő időt, fordítsunk elegendő időt arra, hogy ö, saját régiónkban, otthon, saját közöttünkben is eleget tudjunk tevékenykedni. Ehelyütt még egyszer az utazás résztvevőjeként, a franciaországi utazás résztvevőjeként Deli asszonynak és Okoni asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt az utazást, és nagyon kézzelfogható példát nyújtott ez arra, hogy a kohéziós politika nem csupán a szegény, gazdag kérdéseivel foglalkozik, hanem ez egy olyan politika, amely Európában belső kohéziót, összefüggéseket állít helyre, és tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a vidék fejlesztése mellett a városok és a nagyvárosok nehézségeit is kezeljük, hiszen ez ugyanazon érem két oldala. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól kidolgozásra került ez az utazás, és most, amikor a kohéziós politikáról vitázunk, akkor még egyszer megismétlem, hogy az EU 2020-as stratégia dokumentumban a kohéziós politika alig kerül említésre, a számszerű adatok nem támogatják ezt eléggé. Azt hiszem, hogy a megfelelő öntudatossággal kellene fellépnünk, és ki kellene jelentenünk, hogy a kohéziós politika Európa szakpolitikájának szíve. A tartalmak természetesen változhatnak, de ez mindig is eredményes szakpolitika volt, E, az összenövő Európai Unióban. És a kohéziós politika szintén újabb tartalmakat kap majd, mint például az innovatív folyamatok, vagy a környezetvédelem erősebb figyelembevétele, és nem fordítva. Köszönöm. Thank you very much. I don't know. Köszönöm. Nem tudom, hogy kére még valaki szólt, hanem akkor én magam is szeretnék hozzászólni a szakbizottság tagjaként. Azt gondolom, hogy rendkívül jó lehetőség ez arra, ez az eszmecsere arra, hogy bizonyos következtetéseket is levonjunk, vagy hogy tapasztalatokat, tanulságokat levonhassunk. És szeretnék mindenkit bátorítani, a kollégákat bátorítani arra, akik más térségekbe szerveznek látogatásokat, vagy más tagállamokba, hogy valóban olvassák is el a feljegyzéseket, mert nagyon sok bevált gyakorlatot, nagyon sok ötletet tudunk felhasználni azért, hogy a következő alkalommal fel tudjuk használni ezeket, és sikeresen tudjunk ellátogatni más részekre. De van még egy másik kérdés, amit szeretnék most felvetni. Amikor parlamenti képviselőként elmegyünk egy városba vagy egy régióba, egy ilyen látogatás során. Mindenképpen nagyon hasznos ez számunkra is, mert így jobban megismerjük, megértjük a, az európai politikák erősségeit és problémáit, hiszen ezért is vagyunk mi képviselők. Ugyanakkor azt gondolom, hogy felelősségünk és feladatunk az is, hogy ezen látogatásokat felhasználjuk arra, hogy növeljük a láthatóságot, és Sean Kelly is utalt erre, hogy ezen látogatásokkor tudjuk az Európai Parlament láthatóságát megerősíteni, láthatóbbá tenni, és ez a mi feladatunk is. És ezért gondolkozom annak a lehetőségén, hogy hogyan lehetne a parlament információs szolgálatát rávenni arra, hogy szervezenek egy olyan eseményt, amely során egy ilyen látogatások során meg lehetne erősíteni a az Európai Parlamenttel kapcsolatos információkat, hiszen a különböző eseményekre ők ilyen segítséget nyújtanak, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen látogatáskor is szervezhetnének valamilyen hasonló eseményt, és még nagyobb lenne ennek a hatása ilyen esetekben. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a biztossal megegyeztünk, hogyha a biztos úr ellátogat valakinek a választó körzetébe, akkor a kabinet tájékoztat minket arról, hogy az adott képviselő elmehessen vele, vagy ott lehessen a választókörzetben. Ez gyakran így volt a múltban, és nagyon hasznos volt, hogy a bizottság és a képviselők közösen lehetnek ott. Tehát, hogyha netán ez nem működik, akkor kérem, hogy jelezzék ezt, hogy én utána a biztos úr kabinetjének én ezt az információt továbbíthassam a jövőben és szeretnék még tájékoztatni arról is, hogy az elnökök konferenciájának a döntése fényében az önök jelentéseit elküldöm majd a ö, bizottsági konferencián ö, résztvevőinek is, tehát azt gondolom, hogy a bizottságban is lesznek, akik elolvassák majd ezen jelentéseket, tehát kérem, hogy vegyék be az összes információt, ami a többi képviselő számára is hasznos lehet. Van Nisztelrooy, igen, nem tudtam, hogy ilyen sok embernek küldték el ezt, akkor a Fontos az, hogy egyrészt a cikkek olvashatók és teljesek legyenek, hiszen tudom, hogy most már sokkal több cikk van a látogatás egyik részével kapcsolatban. Tehát úgy van ez leírva, hogy én még szemüveggel sem tudom elolvasni. Igen, ezt figyelembe fogjuk venni, de mindenképpen a jövőben is erre emlékezni kell. Ha nincs további megjegyzés az ötös ponttal kapcsolatban, akkor áttérünk a hatos pontra. A egy olyan véleménytervezettel kapcsolatos megvitatásról van szó, amelyért én vagyok a felelős, és szeretném emlékeztetni önöket, azokat, akiket ez érint, hogy hogyan is változtatja meg az új alapszerződés a jogalkotási folyamatot az Európai Unión belül. Született egy bizottsági javaslat, a parlament és a tanács rendeletéről van szó, arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan tudják ellenőrizni a bizottság végrehajtási hatásköreit. 11 bizottságnak kérték ki a véleményét, és ami a regi szakbizottságot illeti, a végrehajtási hatáskörökkel kapcsolatban nekünk is be kellett nyújtani a véleményünket. Az alapszerződésben módosult a végrehajtási hatáskörök gyakorlása. Olyan hatáskörökről van szó, amelyet a jogalkotó ruház át a bizottságra, legyen az a tanács vagy a parlament. 16 módosítót nyújtottunk be abba az anyagba, amelyet a Júri Szájer úr a néppárttól készített, ő az előadója ennek a jelentésnek. Tehát 16 módosítót nyújtottunk be, leginkább a tájékoztatási joggal kapcsolatban, a parlament tájékoztatására vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban. Tehát az előző helyzethez képest hogyha módosít, tehát jobb lesz a parlament tájékoztatása, és ami az eljárás átláthatóságát illeti, erre vonatkozóan és nyújtottunk be módosítókat, és arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kiválasztani a bizonyos eljárásokat, és hogy a parlamentnek milyen ö, ö, ellenvetési joga van a tanácsi eljárással kapcsolatban, amennyiben itt egy alapaktusról van szó. Tehát ö, technikai jogi szabályokról van szó, elég bonyolult, összetett szabályokról, de azt gondoljuk, hogy ezen módosításoknak köszönhetően a parlament, az Európai Parlament nagyobb szerepet kap majd ebben az eljárásban. A módosítókra vonatkozik egy határidő, június 4-e ez a határidő a módosítók benyújtására, ugyanis 20, június 21-22-én kell majd szavaznunk, hiszen a júri 23-án, június 23-án fog szavazni, tehát ezért nekünk is időben meg kell ezt tenni a következő szakbizottsági ülés előtt. Ez az egyedüli döntés, amiről most döntenünk kell. Tehát a módosítókkal kapcsolatban tudom, hogy nagyon rövid ez a határidő, de hogyha bárki szeretne módosítani, a véleményen biztos vagyok abban, hogy a titkárság is segít majd önöknek ebben. És így sikerül gyorsan reagálnunk, és a szavazást megtartjuk június vége előtt. Van-e bárkinek megjegyzése ezzel kapcsolatban? Nem, úgy látom, hogy nincsen. Akkor átérhetünk a hetes napi rendi pontra. Egy olyan kérdés kerül most ismét napirendre, amiről már korábban döntöttünk, de az új alapszerződés hatályba lépésével a tanács módosításokat vitt be az általa módosított, javasolt anyagba, és ezért most újra kellett indítani a konzultációs folyamatot az Európai Parlamenttel. Már találkoztunk a tanács jogi szolgálatával is, és az Európai Parlament jogi szolgálatát is kértük, hogy a lehető leghamarabb küldjék el nekünk a parlament jogi szolgálatának a véleményét. Ők is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ezért szeretnénk ezen új konzultációs folyamattal egyszerűsített eljárás keretein belül foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy módosítók nélkül így lehetőségünk lesz arra, hogy a júniusi ülésen ezt az eljárás is le tudjuk zárni, hogyha egyetértenek ezzel. A koordinátorok ajánlására is szükség lesz azzal kapcsolatban, hogy az előadó kérdését megoldjuk. Az elnök volt az előadó ezzel kapcsolatban. Az új konzultáció során megvan a lehetőségünk arra, hogy vagy ugyanaz, tehát az elnök legyen, megint az előadó, vagy valaki mást válasszunk. Tehát ez az egyedüli nyitott kérdés valójában. Más döntést nem kell most meghoznunk itt a szakbizottságban. Ha nincsen megjegyzése senkinek, akkor a koordinátorok ülésén fognak dönteni az ajánlással kapcsolatban a az ajánlással kapcsolatban. Dirk Áner már megérkezett, tehát talán egy kicsit a napirendben feltüntetetteknél 5 perccel korábban már át tudunk térni a nyolcadik napirendi pontra, eszmecsere Dirk Áner főigazgatóval és Veronika Gaffivel, akit már ismerünk, hiszen ő képviselte itt az értékelés első szakaszában, a 2006 os időszakkal kapcsolatban a bizottságot szeptemberben vagy októberben ő az értékelési osztály vezetője. Üdvözlöm Önöket, kérem, hogy fáradjanak fel ide mellém. Um, Uh, uh, Tisztelt kollégák, talán még emlékeznek rá, hogy a legutóbbi eszmecsere során Gaffi asszonynal és Katerina Maternovával, nem tudom, hogy ez szeptember vagy októberben volt-e, az, értékelés, uh, az értékelési jelentés első szakaszáról szólt ez a megbeszélés, amit három évvel ezelőtt indított a régió 2000-2006-os időszakkal kapcsolatban, és leginkább a regionális alappal foglalkoztunk, de persze ez azt is jelenti, hogy más finanszírozásokat is meg kellett nézni ahhoz, hogy teljes, noha szelektív értékelést tudjanak készíteni. Ha jól tudom, az értékelés folyamat, amely mostanra lezárult, számunkra is nagyon fontos a jövővel kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban, hiszen nagyon sok tanulság derül ki ebből az értékelésből, még akkor is, hogyha a bizottság és a parlament is sokat szenvedett, hiszen a 2000-2006-os időszakot értékeljük, és hát a 2014-2020-as időszakot kell már most előkészíteni, de hát ez a dinamika, és ezért a jelenlegi időszakkal kapcsolatban nem lesz túl sok következtetésünk, amikor a következő időszakról fogunk dönteni, de hát így működik az EU. Tehát Dirk Ánert szeretném megkérni, hogy most tartsa meg a beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim a Regi Szakbizottságban. Először is nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk itt a mai napon arra, hogy bemutassuk önöknek a 2000-2006-os időszak értékelésével kapcsolatban ami a regionális alapot illeti. Pár hónap múlva hasonló összképet kapunk majd, olyat, mint ami a kohéziós alapról már elkészült, és utána pedig a szociális alapról is születik majd ilyen. Mi ezt az értékelést nagyon fontosnak tartjuk, abból a szempontból, hogy nyitott vitát tudjunk a lehető legszélesebb körben folytatni. És nagyon hálás vagyok éppen azért, hogy ma megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy önökkel is ismertessük az értékelés eredményeit, hiszen önök a legfőbb partnereink a szakpolitikák megfogalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban. Azt el tudom mondani, hogy korábban soha nem fektettünk ilyen nagy erőfeszítést az értékelésekben, mint a 2000-2006-os időszakkal kapcsolatban. Mindenképpen jól akartuk ezt elvégezni, és az egyik oka az volt ennek, hogy ez az egyedüli olyan értékelés, amely rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy utána a 2013 utáni szakpolitikát meg tudjuk fogalmazni. Változtattunk a megközelítésünken a múlthoz képest. A múltban az értékelést holisztikusan próbáltuk elvégezni, és egy nagy értékelési tanulmányt készítettünk, és ebben akartuk az összes eredményt megtalálni a szakpolitika összes eredményét. Általában ez a megközelítés nem volt megfelelő számunkra, túlságosan tág volt, túlságosan általános, nem eléggé kézenfogható eredményekkel szolgált. Ezért most másként próbáltunk eljárni. Két szempontból volt ez más. Egyrészt az egész időszakot több témára bontottuk, mindjárt majd rátérek még ezen témákra, majd pedig minden egyes politikai téma, politikai mezővel kapcsolatban próbáltunk egy szakértői csoportot létrehozni, és ők végezték az értékelést, és utána velük közösen próbáltuk kideríteni, hogy mi lehet a legjobb módszer az adott politikai területre vonatkozóan, mit alkalmazzunk, és persze a módszer attól is függ, hogy milyen információ, milyen adat áll rendelkezésünkre, és hogy maga a téma milyen. A fő célunk az volt, hogy a lehető legszisztematikusabban tudjuk begyűjteni a tájékoztatást a kulcsterületekről. Azzal a háttér gondolattal, ami elég egyszerű, hogy először is a szakértelmet megkapjuk, a lehető legjobb módszert tudjuk alkalmazni, és éppen ezért ezen értékelési időszakban különböző módszereket, eléggé szerteágazó módszereket alkalmaztunk. Projekt példák, különböző tanulmányok, kontrafaktuális felmérések és gazdasági modelleket is alkalmaztunk. Így próbáltunk olyan bizonyítékokat megkapni, amelyek alapján valóban tükröztetni tudjuk a kohéziós politikát, mert nagy csalódottságunkra, de nem volt ez persze nagy meglepetés, nincsen egy olyan mutató, amely tudja bizonyítani, hogy valóban sikeres volt-e a, a kohéziós politika, avagy sem. Az értékelési kérdésekről most nagyon konkrétan, mit sikerült elérni a különbségek csökkentésében, és mit sikerült elérni az egyes szakpolitikai területeken. A prezentációban láthatják a különböző inputokat, amivel tudtunk dolgozni, volt egy modellező blokkunk, ahol a már rendelkezésre álló makrogazdasági modelleket használtuk fel arra, hogy lássuk, hogy a, egy, például a konvergenció térségekben a növekedés mennyiben titulálható a kohéziós politika eredményének de ezen modellizáló, modellező megközelítésen túlmenően a saját kezelési és végrehajtási rendszereink is nagyon sok értékes információval szolgáltak. Még mielőtt magát az értékelést elkezdtük volna, így különböző nagy adatblokkokat sikerült megszervezni, és kiderült, hogy az különböző forrásokból milyen adatokat tudtunk begyűjteni, különböző fő projektekből, ahol nagyon sok a forrás. Tehát ezt az összes inputot próbáltuk egy kicsit tudna bevenni az első részbe, az első szakaszba az erfával kapcsolatban, és itt ezeket a tematikai blokkokat a prezentáció a slide alján találhatják. Vállalkozási támogatás, környezetvédelem és éghajlatváltozás, közlekedés, strukturális változás és globalizáció, nemek és demográfia és vidékfejlesztés ezen témákkal kapcsolatban értékeltük, hogy a közösségi kezdeményezéseket, az interreget és az urbánt hogyan tudjuk kimutatni, és mint már mondtam, a közeljövőben a kohéziós alap eredményeit is próbáljuk majd kimutatni. Ezzel egy kicsit le vagyunk maradva, hiszen maga a kohéziós alap végrehajtása is később indult, és tovább tartott, mint a regionális alap, és ezért próbálunk minél több információt begyűjteni, ezért egy kicsit az értékelés is elhúzódik. Ha megengedik, akkor most a kollégámat, Veronika Gaffet szeretném megkérni, aki az értékelési osztály vezetője, hogy irányítson minket, és magyarázza el ezen értékelés eredményeit. Most tehát, ha elnök azt, hogy megengedi, átadom a szót. Én csak azt remélem, hogy ön itt marad, Áner úr. Igen, igen, nagyon szívesen. Köszönöm, Dirk. Köszönöm, Hübner asszony is, hogy meghívott minket a Regi Szakbizottságba, hogy ezt az értékelést bemutathassam. A, megígértük, hogy visszajövünk, amikor az összes eredmény már rendelkezésünkre áll az erfa kapcsolatban. Most szeretném a főbb eredményeket bemutatni az összefoglaló jelentésből. Szeretném elmondani, hogy az összefoglaló jelentés, amiről ma beszélünk, a 14 különböző értékelési csapat munkáját foglalja össze, tehát rengeteg munkát foglal ez össze. Három évnyi munkáról van szó. Ha jól tudom, 4,2 millió eurónyi maga az értékelés, és nagyon fontos tudni azt, hogy sokba kerül az ilyen értékelés. Nem ad választ az összes kérdésre, de ilyen jellegű értékelésre van szükség ahhoz, hogy több információt kapjunk a hatásról. Az összefoglaló jelentés másolatait elhoztuk, és a bejáratnál ezt mindenki megtalálhatja. Hogyha nincsen belőle elég, akkor éppen most próbáljuk ezt újra nyomtatni a biztos úr segítségével, úgyhogy először is nézzük meg, hogy mi is történt 2000 és 2006 között. A következő kérdés pedig az lesz, hogy a kohéziós politika hogyan járult hozzá a felmérhető változásokhoz. 2000 és 2002 között nagyobb volt a növekedés az, egy, az egyes célkitűzés összes térségében. A regionális különbségek csökkentek, a 15, tehát az EU 15-öknél a legtöbb országban csökkent a különbség, kivéve Atén térségében, az EU 10-eknél a regionális különbségek pedig nőttek, leginkább azért, mert bizonyos fővárosokban rendkívül gyors volt a növekedés. Az egyes célkitűzésben a 15, EU 15-öknél két százalékos volt a GDP fejenkénti növekedése, 1,4 százalék volt a nem támogatott régiókban. Tehát láthatják, hogy pozitív eredmények voltak, de ebből még nem derül ki az, hogy mi volt a kohéziós politika szerepe ebben. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak a statisztikákat kell megvizsgálnunk, mert különböző más szempontokból is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Feltettünk maguknak azt a kérdést, hogy először is elég nagy volt-e a vizsgált mennyiség, és másrészt pedig, hogy a makroökonomiai adatok nem gyakoroltak egy pozitív hatást a növekedésre, és ötödik kérdésként pedig van-e konkrét bizonyíték a pozitív ö, eredményekre? Most hát igen, úgyhogy biztosak vagyunk abban, hogy a kohéziós politikának volt pozitív hatása a gazdasági kohézióra az Európai Uniós területen a vizsgált időszakban. Főként az egyes célkitűzésbe tartozó régiók tekintetében, Két-három százalékát jelentette az egyes célkitűzésbe tartozó régiókban a befektetéseknek, és plusz egy százalékos GDP növekedésről tapasztaltak Portugáliában, ami konkrétan az Európai Uniós alapokhoz köthető, és a különböző gazdasági teóriák által meghatározott növekedés irányába kellett hatni, ilyen például a vállalati befektetés vagy az infrastruktúrális befektetés. Hogyha megvizsgáljuk, hogy az EU tízek esetében mekkora a kohéziós politikai kiadások összege a éves átlagokhoz képest, akkor azt látjuk, hogy igen magas adatok vannak. Hogyha megnézzük a modellező eredményeket, akkor azt láthatjuk, hogy a Quest modellt fogjuk megvizsgálni, és itt a GDP-re gyakorolt összesített kohéziós politikai hatást vizsgáljuk. Hogyha az EU 25-öket nézzük, akkor 2000 és 2009 között az összes kumulált hatás a GDP növekedésre 0,7%-ra tehető, ami 2000 és 2015 közötti időszakra kivetítve már 2,4%-osnak becsülnek. Az EU10-ek esetében magasabb ez az adat, az EU15-ök esetében alacsonyabb. Ez azt is mutatja, hogy hogyan is működnek, hogyan is működik a gazdaság, a különböző gazdasági modellek, és ennek fényében kimondhatjuk, hogy minden bizonyal a kohéziós politika igenis is hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Azután a modellezők nem mindig értenek persze egyet egymással, de mindegyik modell alapján a politikáknak hatása volt a GDP-re. Nézzük a befektetési politikákat. Európa különböző részeiben talán különböző politikákat alkalmaznak. A zöldel jelzett területeken infrastruktúrális beruházásokat alkalmaztak, aztán a piros a humán erőforrás befektetéseket mutatja, a kék pedig a környezetvédelmi befektetéseket, a rózsaszín pedig a vegyes befektetéseket. Úgyhogy ez mind azt mutatja, grafikus formában, hogy milyen jellegű befektetéseket eszközöltek. Azután a tagállamok azt mondják, hogy több mint egy millió munkahelyet teremtettek. Ez óriási mm, szám, tehát ez nagyon magas ez az arány. Bizonyos tagállamokban nagyon jók az adatszolgáltatási hátterek, máshol kevésbé főként Németországban és az Egyesült Királyságban jók az adatgyűjtési módszerek, de más tagállamokban talán nem annyira fontos a tények gyűjtése a munkahelyteremtés szempontjából. Ez, ezen jó lenne javítani a jövőben. Az is lehet, hogy bizonyos területeken duplán is számolnak bizonyos adatokat, máshol pedig több munkahely valósult meg, mint amennyiről végül is tanult, amennyiről végül is olvashatunk új értékelési módszerekre van szükség. Például érdekel bennünket a legjobb módszertan, amilyen például a hatásvizsgálat, ahol összehasonlítjuk azokat a cégeket, amelyek támogatást kaptak a hasonló cégekkel, amelyek azonban nem kaptak ilyen jellegű támogatást. Hát ugye az adat, a rendelkezésre álló adatok nagyon fontosak, de azt látjuk, hogy Kelet-Németországban sokkal magasabb volt az egy munkavállalóra eső befektetés azokban a cégekben, ahol kaptak támogatást, mint ahol nem. Tehát mondjuk 8000 euró támogatás, még plusz 11-12 ezer euró további befektetést hozott. Ma reggel volt egy szakértői találkozónk, ahol a DG régióban Svédország, Egyesült Királyság és Olaszországból érkeztek szakértők, velük is erről a kérdésről vitáztunk. Ezen a területen szeretnénk, hogyha a tagállamok maguk is többet dolgoznának. ökonometriai technikákat alkalmaztunk, és nagyon érdekes eredményeket kaptunk. Most, hogyha megnézzük, hogy erről majd vitázni fogunk, önök is és a tagállamok is, hogy az ERDF vajon a nagy cégeknek adjon-e vagy sem támogatást, vagy ezek finanszírozzák önmagukat. Nos hát azért, hogy erre a kérdésre megfelelő választ adjunk, azért ahhoz több adatra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű támogatások léteznek. Ezt a bizottság is megteheti, de egyedül nem elég, hanem a tagállamokra is nagy feladat hárul, hogy a különböző típusú beavatkozások hatását megvizsgálják. Fontosak a mutatók kidolgozása a cégek tekintetében, és amikor tegnap este itt ezt a prezentációt próbáltam összeállítani, akkor arra gondoltam, hogy igen, jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy hány munkahelyet tudtunk megőrizni, az elmúlt tíz évben nagyon sokszor beszéltünk erről a témáról, de aztán azt mondtuk, hogy ez nem mutatja, hogy mennyire hatékony egy politika, mert talán az 1990-es években, amikor meg akartunk őrizni munkahelyeket, az más jellegű munkahely megőrzés volt, most inkább új munkahelyeket teremtünk a tudás alapú területeken, és másrészt pedig nagyon nehéz megvizsgálni azt, hogy mit is kívánunk mérni. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy mely munkahelyek azok, amelyeket valóban sikerült megőrizni, és melyek azokon amúgy is, amúgy is megmaradtak volna. Most az, hogy hogyan tudjuk az új munkahelyek számának növekedését mérni, szintén nagyon érdekes kérdés ugyanis a növekvő produktivitás, a termelékenység és a munkahelyteremtés között is szoros kapcsolat van. De mondjuk azt mondhatjuk, hogy ha a berendezésekbe fektet be egy cég, akkor új munkahelyeket is teremt a gépkezelői munkahelyekkel, és azután ezzel nőni fog a termelékenység, de lehet, hogy pont fordítva lesz, az is lehet, hogy ezek a gépek, ezek hosszú távon elbocsátásokhoz fognak vezetni, de az is lehet, hogy pont további munkahelyeket teremtenek majd. Tehát ezek nem egyszerűek, ezek a kérdések, és végül térjünk rá a közlekedésre. Az ERDF befektetések hogyan is néznek ki a közlekedési területen? a nagy sebességű vasútvonalak 13%-át és 24%-át az autópálya fejlesztéseknek támogatták az e RDF alapokból. Társfinanszírozási rendszerben és 26%-át finanszírozta az ERDF, annak a 7734 kilométernyi autópályának, amelyet az EU-15-ökben hoztak létre, ugyanakkor fel is újítottak még további 3000 kilométernyi vasutat. Szerettük volna a GDP-re gyakorolt hatást, illetve a környezetre gyakorolt hatást is mérni, de nagyon nehéz volt modellezni ezt, Az volt ugyanis ebben a nehézség, hogy bizonyos esetekben egy adott pályaszakasz vagy útszakasz X pontból X, Y pontba jut el, és sokszor pedig csak egy középső területet újítottak, mondjuk föl, ezt nehéz, nehéz volt mérni. Nézzük most a gyorsvasutakat. Nos, hát itt nem voltunk eléggé elégedettek, mert nagyon magasak a költségek, és nem biztos, hogy a regionális fejlesztéshez valóban hozzájárulnak, úgyhogy ezt esetről esetre kell elbírálni. Aztán kikötők támogatásával, illetve légikikötők támogatásával kapcsolatban is kérdések merültek fel, itt inkább a hozzáférés kellene javítani, és nem olyan dolgokat kellene finanszírozni, amelyeket a piac maga is megtesz. És az értékelés is fontos kérdés, hiszen meg kell vizsgálnunk azt, hogy az EU15-ökben az útépítéseket érdemes-e vagy sem támogatnunk. Hát világos az, hogy ezen a területeken még szükség van arra, hogy javuljon a az utak minősége, ez kihatna az életminőségre, a gazdaság teljesítményére ezekben a ezeken a területeken, de akár az egészségre is. De ugyanakkor lehet, hogy egyfajta zöld befektetési forradalomra lenne inkább szükség, és erre, ebbe az irányba kellene elmozdulnunk. Nézzük most a szociális és területi kohéziót. Gyakran az emberek úgy gondolják, hogy a kohéziós politikának csak a gazdasági kohézióra van kihatása, de ez nem így van, hiszen itt szociális és területi kohézióról is szó van, nem csak gazdasági kohézióról, és nagyon sok befektetésünk nem fog közvetlenül gazdasági növekedést előidézni, de mégis sokkal nehezebb a mérés a szociális és a területi kohézió területén. Az ERDF az egyes célkitűzésbe tartozó befektetések egyharmadát finanszírozta, a kettes célkitűzésnél a 36% volt ez. Persze nagyok a gazdasági különbségek a különböző területek között. Ezek a fajta befektetések leginkább környezetvédelmi infrastruktúráis beruházások, ilyen például a tiszta ivóvízhez való hozzáférés, és vannak hatástanulmányaink, hatásvizsgálataink azzal kapcsolatban is, hogy a felújítások, valamint a falvak felújítása, régi, akár ipari műemlékek létrehozása, illetve egy megőrzése is fontos feladat nagyon nehéz ugyanakkor azt mérni, hogy ezeknek milyen hatása lesz a gazdaságnak. Ra. Ma reggel egy példát hoztak fel észak-kelet Angliából, ahová egy német cég települt be, megkérdezték tőlük, hogy hány munkahelyet teremtettek, mekkora volt az árbevételük, és így tovább. És aztán megkérdezték, hogy miért pont ebben a régióba települtek. Azt mondtak, hogy azért, mert nagyon szép a város, szépen felújították, és ilyen szempontból az életminőség sokkal jobb volt ebben a régióban, mint máshol. De hát mégiscsak nehéz ezt ugye gazdasági értelemben mérni. Úgyhogy Ahogyan elmondtam már, azt láthatjuk a értékelések vizsgálatakor, hogy az életminőség területén javulás tapasztalható, és ugyanakkor nagyon nehéz ezt mutató számokkal kifejezésre juttatni. Nem tudjuk, hogy ezt hogyan lehetne jól megmutatni. Valahogy az Eurostat rendszerbe kellene ezt a vetületét is ennek a kérdésnek beépíteni. A fenntartható fejlődés a területek közötti különbségek csökkentésével érhető el. A kohéziós politikák tovább mutatnak a gazdasági növekedésnél, és nagyon sok rétű céljaik vannak, Ugyanakkor világosabbnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretnénk elérni a finanszírozáson keresztül, és hogy minden, mindenek, mindez hogy kapcsolódik a regionális fejlesztéshez. Olyan programokra van szükség, amelyek azokat a befektetéseket részesítik előnybe, amelyek az új logikába illeszkednek. De hát ehhez tudnunk kell, hogy milyen új logika alapján gondolkodunk. Nézzük most a kettes célkitűzést azt hiszem, hogy itt is fontos tapasztalatokat mértünk. A kettes célkitűzésbe tartozó régiók esetében azt láthatjuk, hogy itt hosszú távú, a régóta meglévő problémák megoldása a kihívás és a regionális statisztikák alapján kell ezt mérni. Ugyanakkor azt láthattuk, hogy a kettes célkitűzés nagyon gyakran katalizátorként hatott a hosszú távú stratégiák, a szerkezet átalakítás megvalósításának érdekében. Ugyanakkor a jövőre vonatkozólag a kettes célkitűzés tartozó területekre a következőket tudjuk elmondani. Először is a regionális politikai döntéshozók víziói rendkívül fontosak, nagyon sok tanulmányt kell végezni, ez a legfontosabb a kettes célkitűzésbe tartozó régiók szempontjából. A specializációt meg kell vizsgálni az adott régióban, Lehet, hogy egy adott régió például bányászati a hagyományokkal rendelkezik, vagy hajóépítéssel foglalkoztak, vagy kishelyi vállalatok alkották a gazdaság gerincét. Meg lehet változtatni persze a specializációt, de ehhez egy hosszú távú vízióra van szükség. A kettes célkitűzés akkor jár nagyobb hatással, hogyha a regionális stratégiák is ugyanabba az irányba mutatnak. Tehát itt a tagállamok között a bevált gyakorlatok cseréjére szükség van. Ez kiderült világosan az elemzésekből. Nagyon gyakran ugye is megfeledkezünk arról, hogy milyen nagy tapasztalatok gyűjtek össze, amelyeket az egyes és a kettes célkitűzési területek között ki lehetne cserélni. Főként a szociális és helyi vagy területi befektetésekkel kapcsolatban fontos ez. Azért, mert számunkra világos, hogy a regionális versenyképesség szempontjából nem csak a versenyképesség szempontja fontos, hanem az is, hogy regionális és szociális kohézió is megvalósuljon. Ez pedig gyakran egy kicsit a politikai gondolkodásmódunkból, mintha kimaradt volna ez a szempont nézzük most, hogy a menedzsment és a megvalósítás hogyan valósul meg. Ezt a múlt alkalommal már bemutattam itt, de emlékeztetnék rá most is, mert szerintem fontos. Az EU tizeknek nagyon rövid ideje volt, és kevés tapasztalatot gyűjtöttek össze, ugyanakkor a felszívási képességgel kapcsolatos félelmek nem voltak megalapozottak, mert jó politikák folytak, de ugyanakkor voltak gyengességek is, ezeken kell most majd javítani a jövő szempontjából. És ez az EU 10-ekre és az EU 15-ökre egyaránt igaz. Aztán fontosak a fej, az eljárások, illetve a pénzügyi ellenőrzés kérdése hatékonyság szempontjából. Nem voltak megfelelő mutatók a vizsgálatok elvégzéséhez. Márpedig ezt az Európai Unió teljes területén javítani kell, ez ez talán az a terület, ahol majd javaslatokkal elő is fogunk állni, hogy a politika inkább az eredményekre koncentrálódjon, és nem arra, hogy elköltsük valóban a pénzt, hiszen ez eléggé frusztráló, mert mindig azt mondjuk, hogy hát, hatékonyak voltunk, mert elköltöttük a pénzt, de ez önmagában nem elég. A jövő politikáira vonatkozó kihatások. Több célunk van, szociális, gazdasági és környezetvédelmi. Egyébként a politikának pont ez az egyik erőssége. Mi nem azt mondtuk, hogy ez a gyenge pontja, sőt. De ezt azért fel kell ismerni, és az értékelés során, illetve a megvalósítás során is figyelembe kell venni ne csak a gazdasági célokról beszéljünk, hanem a környezetvédelmi prioritásokról is. A prioritásokat meg kell határozni a programok tekintetében, és jobb mutatókra van szükségünk. Egyébként azt is valljuk, hogy az egyes régiókban a finanszírozási koncentrálására van szükségünk. Néhány politikai területen kellene ezeket beindítani, de nem csak egy cél irány érdekében. Azok a politikai intézkedések, amelyek tehát ezeket a politikákat nem lehet előre meghatározni, hanem mindig a régió érdekeinek megfelelően kell őket alakítani. Nagyon fontos az, hogy ott milyen célok és milyen politikai eszközök állnak rendelkezésre. De a jövőben azért keményebbnek kell lennünk, hogyha mindenki tudja, hogy mik a politikai célok, és hogy mennyire ö, hatékonyan lehet ezeket mérni, leggyakran a múltban megvalósultak a célok, de aztán, hogyha megkérdeztük, hogy ez valóban eredményes volt-e vagy sem, akkor nem igazán tudtak erre válaszolni. Itt nem csak célok kitűzéséről van szó, ha csak nem arról az az eset forog kockán, hogy a cél az valóban jó, sajnos a múlt tapasztalata nem feltétlenül ezt mutatja. Bármilyen politikai célt határozunk meg, ezt mindenképpen igazolni kell és érvekkel alátámasztani. Végül. Az értékelés azt mutatja, hogy az ERDF hozzájárult igenis az európai területek közötti különbségek csökkentéséhez. Az EU 25-ek teljes területén nyertes, nyerésre áll a kohéziós politika főként a cégek támogatása, a közlekedés, illetve a környezetvédelem nyert ezzel a fajta támogatással, és ugyanakkor környezetvédelmi és szociális javulásról is beszámolhatunk. Most tudjuk azt, hogy hogyan kell értékelni, vagy jobban tudjuk, hogy hogyan kell értékelni, de az is lehet, hogy most már azt tudjuk, hogy mennyire nem ismerjük ezt az értékelési területet, és az Interreg, illetve az Urbán projektek, illetve az ISPA következő évben jár le, de azért már ebben az évben lesznek az előzetes eredmények, és aztán egy új szakértői hálózatot hoztunk létre, amely a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó programokat fogja értékelni, és jelentéseket fog készíteni már ennek az évnek a végén, jövő év elején. Tehát persze nem tökéletes a tudásunk, sokkal jobb különben, mint korábban volt, de azért talán ez már jó kezdetnek tekinthető, és mi azt szeretnénk, hogy a tagállamok és a régiók maguk is jobban értékeljék a helyzetet, mert így lehet tényeket, egy tényekből álló korpuszt felépíteni, és ez nekünk is nagy segítségünkre lenne. Nem lehet egy egységes értékelést tartani, hanem inkább a különböző értékeléseket kellene nekünk összegeznünk, és abból vonhatnánk le hosszú távú következtetéseket. Köszönöm. Uh, I, I think I, I can say on behalf of all the colleagues. Azt hiszem, hogy az összes kolléga nevében azt tudjuk elmondani, hogy rendkívül hasznos volt, és nagyon elgondolkodtató ez az előadás. Úgyhogy most megvitjuk az eszmecserét. Márkusz Piper kért először szót. Márkusz Piper, átadom a szót. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Áner úr és Kefé asszony ezt a rendkívül pontos beszámolót. Két-három pontot említenék meg, amelyek véleményem szerint következményekkel járhatnak a következő időszakra. Egyrésztről érdekelne a tapasztalatuk azt illetően, ami a különböző alkalmazásokat illeti a kohéziós alap, alapot illetően egyrésztről, másrésztről pedig a regionális alapot, az ERFát illetően. Sok ö, ö, bürokratikus közös vonás van. Azt is elmondták, hogy az értékelést időben külön kellett lebonyolítani, szintézis jelentésről beszéltek, ez nem túlságosan bonyolult? És talán arra végkövetkeztetésre ösztönözhet minket, hogy a kohéziós alap és az ERFA össze fogandó lenne a következő időszakban hatékonysági okokból is. Ez egy kérdés Áner úrhoz. Nem kell annyira pontosnak lennie, de bizonyosan helyen, helyesen válaszolja meg ezt a kérdést. A második kérdés egy olyan országra vonatkozik, mint például Görögország, mert 2000-től 2006-ig már Szintén voltak a stabilitási paktumot, paktum megsértései jelen ebben az országban, és Aténnal alapozta meg a változásokat, de feltenném a kérdést, hogy az olyan országok, amelyek sorozatosan megsértik a stabilitási kritériumokat, biztosak lehetnek abban, hogy ott ezekben az országokban a struktúrális alapokból származó eszközöket úgy használják fel, ahogyan ezt szükséges. Vannak ellenőrző eszközök, hogy ezt megvizsgálják? És talán a jelenlegi vitában megválasz, megválaszolhatja azt a kérdést is, hogy az Európai Bizottság miért nem hivatkozott egy cikkre a kohéziós alap szabályozásában, egy olyan ország esetében, amely nagyon súlyosan megsértette a stabilitási kritériumokat. Hogyha a bizottság valamit javasol, akkor ezeket a kohézus alapból származó pénzeket fel lehet függeszteni. Miért nem történt ez meg, és miért nem gondolkodtak el ezen? Ez egy pontos kérdés. És egy további kérdés a struktúrás politika jövője, jövőjére vonatkozik. Gondol-e arra a bizottság, hogy egy automatizmust alakítson ki, hogy a jövőben az olyan országok, amelyek a stabilitási kritériumokba ütköznek, azok ne kelljen, hogy a bizottság javaslataira várjanak, hiszen itt csak a tagállamok kompromisszumai révén lehetséges, hanem jövő, a jövőben egy automatizmus jön létre, hogy az olyan országok, amelyek olyan súlyos problémákat, ilyen súlyos problémákat okoznak, azoknak az esetében szak, szankciós mechanizmusok automatikusan alkalmazásra kerüljenek, például a struktúrás alap összefüggésében. Gafé asszony feltett a kérdést, hogy lehetséges-e az EU 15-ökben a művéleményünk szerint az útépítést támogatni. Nos, miért is ne, kérdezem én, hogyha ez az európai piacok feltárását segíti, hogyha a nyugat-keleti kapcsolatokat javítja, akkor miért is ne lehetne az EU 15-ökön belül is támogatni az útépítést, hiszen ez a kelet-európai országok javára is szolgálna. Éppen ezért én azt az ajánlást adnám, hogy igen, támogassuk az ilyen fajta útépítést, mert ez a politikát szintén erősíti. Köszönöm. Svita Köszönöm, Svita Ukacsijevszka. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne, de mindenek előtt az lenne a megjegyzésem, hogy minden bizonyal a kohéziós alap sikernek tekinthető. És hogyha többet, lehet, hogy többet vártunk tőle, de azt azért mindenképpen el tudjuk mondani, hogy nagyon sokat sikerült elérnie. A kérdésem a következőek. Lehetséges-e egyenként felmérni a kohéziós politikákat és az egyes régiókban kifejtett hatását. A többi politikától elkülönítve. A második kérdésem pedig azzal kapcsolatban, hogy van-e szükség a különböző marketing eszközökre azért, hogy a kohéziós politikai kezdeményezéseket végrehajtsuk és hogy így javítsunk az Európai Unió imidzsén. Hiszen az nem lehetséges, hogy kezdeményezéseket indítsanak útjára, anélkül, hogy elmondanánk, hogy ezt az EU finanszírozza. A harmadik kérdésem pedig, talán nem volt kutatás, de lehet, hogy ezt mindenki saját maga is ki tudja deríteni, hogy mi a hogy hogyan lehet hozzáférni az egyes tagállamokban ezen alapokhoz. Elhangzott, hogy milyen nagy a bürokrácia, és hogy ugyanolyan szerepet kell adni minden haszonélvezőnek. Ennek ellenére én úgy látom, hogy bizonyos tagállamokban könnyebb hozzáférni ezekhez az alapokhoz, más tagállamokban pedig sokkal nehezebb. Tehát összetudták-e hasonlítani a feltételeket, az eljárásokat, hogy milyen anytania a kérvényezőnek azért, hogy megkapja a finanszírozást. Áner úr, tudná erre reagálni? Köszönöm szépen. Először is Piper úr kérdésére válaszolva, ha megengedik. A kohéziós alapok, regionális alapokkal kapcsolatos tapasztalat. Nos, igen, a múltban ez valóban bonyolult volt, mert a regionális alapban volt egy programtervezési eljárás, míg a kohéziós alapban specifikus projektekkel dolgoztunk. Aztán a 2000-2006-os időszakban ezt a kohéziós, ezeket a kohéziós alap projekteket integráltuk a az országok regionális programjába, és azt hiszem, hogy ez az első lépés volt előre de ez kiderült, hogy továbbra is sok átfedés van, és sok ellenmondás is akár gyakorta a két rendelet között. Csak egy példával élnék, amelyet időközben már korrigáltak, hogy például egy nagy projekt a kohézus alapban részben máshogyan került meghatározásra, mint egy nagy projekt a regionális alap keretében. Hogyha a jövőre gondolunk, akkor egy olyan szakaszban vagyunk, amikor mindkét alap esetében ugyanazokat a szabályokat tudnánk bevezetni, és ugyanazokat a szabályokat is kellene bevezetnünk. Hogy egy további lépéssel tovább tudunk-e lépni, ez egy politikai kérdés hogy elmondhassuk, hogy a kohéziós alapot feloldjuk egy regionális politikában, amely mindkettőt magában foglalja. Ez egy nehéz kérdés, de hogyha a következő lépésnél mindkét alap végrehajtását ugyanabban a programban, ugyanazon szabályok mellett bonyolítjuk, akkor már egy nagy lépést tettünk volna. Tehát a források allokációjára valóban két különböző alapra van szükségünk, vagy közös játékszabályok szerint tehetjük ezt? Görögország és a stabilitási paktum. Nos, egyrésztről az helyes, hogy a regionális különbségeket Görögországon belül ö, valóban azt tapasztalhattuk, hogy ezek a különbségek nőttek, és az messze menően megmagyarázható a gyors növekedéssel, amely különösen Aténban volt tapasztalható az elmúlt időszakban. Átgondoltuk a makroökonómiai problémákkal összefüggésben Görögországban, átgondoltuk tehát, hogy a jövőben az ilyen pontokra a kohéziós politika hogyan tud majd reagálni. Az első dolog, aminek tisztának kell lennie, nem lehet fenntartható a növekedés, ha ugyanakkor nincsenek stabil makroökonomiai keretfeltételek. Tehát a két dolognak egymást szükségszerűen ki kell egészítenie. Átgondoltuk Görögország esetében, hogy észszerű lenne ebben az időszakban a kohézus alap esetében azzal a szokással élni, hogy a minisztertanácsnak javasoljuk, hogy a kohéziós alapfelhasználását Görögország esetében függesszük fel. Arra következtetésre jutottunk, hogy Görögországban az a helyzet, hogy Görögországban egyedül ez az a forrás létezik jelenleg, hogy a gazdasági növekedést újra mozgásba hozza, tehát csak a strukturális alapból származó források, és ez az, ami miatt eddig kétségeink voltak ebben a kérdésben de azt sem szabad eltitkolnom, hogy ami a jövőt illeti, a főigazgatóságbeli kollégáimmal, akik a gazdaság és monetáris ügyekkel foglalkoznak, átgondoljuk, hogy vajon egy rendszerszerű feltételességre nem lenne szükség a strukturális alapok és a makroökonomiai politikai feltételek között. És Számunkra egy háromszintű kondicionalitás lenne elképzelhető. Az első szint a makroekonomiai stabilitás. Itt valóban az a kérdés, hogy hagyjuk a dolgokat úgy, ahogyan most vannak, a kohéziós alappal és egy lehetőséggel, hogy ezt a kohéziós alapot a bizottság javaslatára a tanács döntés keresztül egy időre felfüggesszük, vagy pedig a teljes struktúrális alap keretet terjesszük ki, és egy politikai döntés helyett egy automata folyamatot vezessünk be, ahol is egy bizonyos ponton a makroökonomiai stabilizációs folyamatban eljön az a pillanat, amikor az történik, hogy nos, most felfüggesztjük a források folyósítását, addig, amíg egy hiteles cselekvési terv meg nem születik a dolgok rendbehozására. Jelenleg erről gondolkodunk, erről vitázunk, de még nem értünk el egy olyan fázishoz, hogy elmondhatom önöknek, hogy mi lesz a javaslatunk a jövőt illetően. De bizonyosan ez egy olyan dolog, amiről gondolkodunk. A második dolog, amiről gondolkodunk, ami a kondicionalitást illeti, nos az a kérdés, hogy a jövőben hogyan tudunk egy jobb kapcsolatot létrehozni egyrésztről a tagállami reformprogramok között, amelyek az Európa 2020 keretében kerülnek majd elfogadásra, valamint más részről a strukturális alap között. Más szavakkal kifejezve, hogyan biztosíthatjuk, hogy a strukturális alapok a reformprogramok megvalósításán, így például a munkaerőpiaci program és a többi. Nos, tehát ezen reformprogramok megvalósításánál valóban segítenek. A munkaerőpiac szintén egy javaslat, nem tudom, hogy látták-e, Monti professzor úr tollából, aki a belső piac megvalósításánál egy fenntartást vezet be, egy, egy tartalékot, mely szerint a struktúrás alapokból egy bizonyos részt fel kell szabadítani, hogyha egy adott ország teljesítette a belső piachoz kötődő feltételeket. Tehát nagyon sok elképzelés van, amelyeket gondosan meg kell vizsgálnunk és meg kell vitatnunk, amelyek végeredményben nagyon fontos politikai döntéseket jelentenek. Tehát ez nem egy technikai kérdés, tudniuk kell, hogy ilyen dolgokon gondolkodunk, és dolgozunk azon, hogy hogyan is nézhetnek ki esetlegesen ezek a megoldások. És az utolsó szint, ami különösen érdekel minket a strukturális politika területén, nos ez az a szint, hogy hogyan lehet a jövőben elérni, hogy felügyeleti és ellenőrzési munkánk ban a helyszíni politika hatékonyságára koncentráljunk inkább, és talán kevesebb súlyt fordítsunk a részletes pénzügyi és administratív mechanizmusokra. Ez is egy olyan dolog, ami még dolgozunk, és ahol majd meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezeken a dolgokon javítani. Tehát három szint, a makroökonómiai stabilitás, a legfelső, a középső szint, a reformprogramokkal való kapcsolat, és az alapvető szint számunkra természetesen az, hogy hogyan tudjuk leginkább biztosítani, hogy egy olyan időben, amikor nagyon kevés az állami forrás, akkor a strukturális politikai, politikából származó források valóban észszerű, jó beruházásokra kerülnek felhasználásra. Áttérek a következő kérdésre, azaz, hogy a struktúra, a kohézis politika kihatásai elszigetelhetőek-e, izolálhatóak-e. A válasz az, hogy nem az a statisztikai adatok egyszerű megfigyelése alapján. Itt viszonylag bonyolult modell elemzések ket kell végeznünk, amelyek már önmagukban is problematikusak. Ez volt a megközelítésünk eddig, hogy többféle modellt is használtunk egyidejűleg, amelyek különböző eredetűek, és megnézzük, hogy mit hoznak ezek a modellek, milyen eredményeket, és aztán, hogyha azt látjuk, hogy a különböző modellek ugyanahoz az eredményhez vezetnek, akkor erősebb bizalmat táplálhatunk az adott modell eredmények iránt. Tudomásom szerint, de Veronika is elmondhatja ezzel kapcsolatban a véleményét, most tehát tudományom szerint kevés információ áll rendelkezésünkre, amelyek részleteiben elemzik, hogy az egyes országokban milyen a hozzáférés ezekhez az alapokhoz. De ez a mi tapasztalatunk, és nincs rendszer szintű elemzése tekintetben. Ez tehát a mi tapasztalatunk, és helyes az, igaz az, hogy a különböző országokban különböző mértékű a hozzáférés ezekhez a forrásokhoz, illetve különböző mértékben könnyítik meg a hozzáférést, hiszen egyes esetekben a tagállami törvényhozás sokkal inkább megnehezíti ezt a folyamatot, mint ahogyan ez szükséges lenne ahol ilyen eseteket fettünk fel, ott kapcsolatba léptünk az adott tagállamokkal vagy régiókkal, hogy meggyőzzük őket, hogy változtassák meg ezeket a jogszabályokat. És egy probléma, amivel ismételten találkozunk, ez az EU pénzügyi ellenőrzésétől való félelem, amely ahhoz vezet, hogy hogyha egy szabályt megalkotunk, akkor a regionális szinten, vagy akár a helyi szinten is. Ez az adott szabály egyre bőbeszédőbb lesz, egyre bonyolultabb lesz, és ez egyre nagyobb terheket jelent mert hogy így akár 120%-ban bebiztosítják magukat tagállami szinten, regionális szinten pedig 140%-osan. Nos, tehát megpróbáljuk, hogy ilyen esetekben párbeszéd révén elérjünk valamit a tagállamokkal, illetve a régiókkal, de őszintén szóval még nem jutottunk túl messzire. Kedves kollégák, 11-en kérték a szót, úgyhogy kérem, hogy mindenki röviden szóljon hozzá. Elizabeth. Zunächst vielen Dank. Először is köszönetet szeretnék mondani. Gratulálni szeretnék a valóban remek beszámolóhoz. Először azt gondoltam, hogy ez egy utólagos jelentés, hát ez sohasem annyira érdekes, hiszen mi inkább a 2007-2013-as időszak iránt érdeklődünk az iránt, hogy mi következik, de ami kiválóvá teszi ezt az elemzést, az pontosan az, hogy mit tanulunk a múlt hibáiból, és gratulálok ehhez. Felmerült a kérdés, hogy sok dolgot nem lehet mérni, vagy hogyan is lehet mérni, és a másik dolog, ami önöknek nagyon fontos, és ezt én is aláhúzom, ez pontosan a munkahely teremtés. Például a ö, tömegközlekedésben hogyan lehet ezt mérni, vagy hogyan lehet azt mérni, hogy most egy éghajlat, barátabb politikát folytatunk a regionális politikában. Nos, a, van egy európai parlamenti jelentés, a foglalkoztatásügyi szakbizottság az illetékes ezért, és én itt csinálom ezt a jelentést, nagyon jó az együttműködést, veszt fel asszonynal, azt hiszem, hogy egy sor ötletet tudunk adni majd a szakbizottságunk részéről, a bizottságnak van egy éves elemzése tekintetben, és megnéztem a tagállami adatokat is, és nagyon remélem, hogy mindez befolyásolja majd az önök elképzeléseit is. A második dolog, a kérdés a bürokrácia és az ellenőrzések összefüggésében, amit most mondott Áner úr, hogy sokan félnek a sok-sok bürokratikus teendőtől, és sokan az EU-ra hárítják ezért a felelősséget. Azt hiszem, hogy itt van egy hiba, és ez nem jön ki annyira ebben a jelentésben, de a 2007-2013-as időszak ex post értékeléséhez ezt hozzá fogjuk kapcsolni, ugyanis Önök ismert okokból, aki akkoriban ezen dolgozott, azt tudja, a helyszíni ellenőrzések volumenét csökkentettek. Én ezt hibának tartom, hiszen ez volt a leghatékonyabb eszköz a helyszínen megnézni, hogy hogy megy a projekt, és a bizottság maga határozta meg ezt a kritériumot. Tehát csak a pénzügyi dolgokat nézem -e meg, vagy pedig az eredmény nézem meg, hogy mi jött ebből ki ebből az egészből. Teremtettek munkahelyeket, a régió valóban fellendült. Nos, ezért azt gondolom, hogy komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy gyakoribb helyszíni ellenőrzések legyenek, hiszen itt az úgy, tör, úgy történik, hogy a helyszíni szereplőkkel párbeszédet lehet ö, folytatni, kölcsönös megbeszéléseket, hogy hol történtek hibák a végrehajtásban, ezeket hogyan lehet korrigálni, vagy ö, lehet javasolni a régiónak valamit, hogy mit változtasson, hogy jobban csinálja dolgokat, vagy mi a probléma, de hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudunk megfelelően segíteni. Tehát szükség van arra, hogy a helyszíni ellenőrzések gyakoribbak legyenek, ez sokkal sikeresebb, és akkor nem fogjuk a bürokráciát növelni. Éppen ezért az a kérdés, hogy ebben az összefüggésben a szemvevőszék és azt mondja, hogy ezeket a dolgokat nem egy megelőző monitorozásként kell elvégezni, hogy aztán a végén egy hatalmas hiba arány jöjjön ki, hiszen ismerjük a múltbeli történéseket. Nos, éppen ezért ez az én elképzelésem, ezt persze lehet tesztelni, és elmondhatjuk a tagállamoknak, hogy a szemvevőszékkel együtt tesztelni akarjuk, hogy hogyan lehet egy eredményorientált monitorozást kialakítani, és ezt aztán az új reformban felhasználni, és ilyen módon a bürokráciát csökkenteni. Egy utolsó dolog. Most kicsit kritikusan tekintem, amit mondott, hogy a közvetlenül a tagállami reformterveket akarják megvizsgálni, de itt pontosan a régiók jelentősége fontos, tehát persze rendben, hogy tagállami reformtervek vannak, és a legfelsőbb szintet értékelik, hogy az megfelelően hajtja végre az adott projektet, de nézzük meg már a Balkán jelentést, amely szerint a hatékonyság a, akkor a legnagyobb, hogyha a régió szaktudását használjuk ki maximálisan. Éppen ezért én ezt a szintet nem tartom megfelelőnek, hiszen a kohézió mostanáig a központi segítségünk volt ebben a politikában. Köszönöm szépen. Jóró képviselő, köszönöm szépen. Egy egyszerű kérdésem lenne. az értékelési osztály igazgatónőjéhez. Az önök által végzett értékelés vonatkozik-e vajon azokra az alapokra, amelyek az ultraperiférikus régiók számára vannak fenntartva. Hogyha igen, akkor ki lehetne a teljes értékelésből külön venni azokat az értékeléseket, amelyek az ultraperiférikus régiókra vonatkoznak. Köszönöm. Kirilov úr következik. Köszönöm szépen. Gefi asszony, Áner úr, gratulálnék a tanulmányhoz és a prezentációhoz. Most már önök tudják azt, hogy mennyire keveset is tudnak valójában. Hogyha nem félünk a tökéletességtől, akkor sohasem fogjuk elérni. Önök azt mondják, hogy most már elegendő tudásuk van ahhoz, és muníciójuk ezen a szinten, hogy támogassák a kohéziós politika jövőjét. Ez az egész unió számára fontos, és azok az adatok, amelyeket megkaptunk, támogatják ezt az elképzelést. Természetesen nagyon fontos a kritikus helyzetekben, a krízis helyzetekben. Most gondolok itt főként a dolog pénzügyi és gazdasági vetületére. Összes országban félünk ettől, Úgyhogy talán arra is szükség lenne, hogy a jelenlegi helyzetet értékeljük, hogy mennyire gyorsan tudjuk felhasználni az alapokat, és egy ilyen típusú értékelés az egész folyamatra pozitívan hatni. Bizonyos országoknak segítségre van szüksége, az is lehet, persze értem, hogy önök sokkal rosszabbat vártak az abszorciós kapacitás tekintetében az új tagállamoktól, de azért ne felejtsük, hogy azért vannak nehézségek. Például hazámban egy levél látott napvilágot, amelyben arról esik szó, hogy erőfeszítéseiket erősíteni kellene. Nem konkrét országokat kívánom, hogy megnevezzen, de mégiscsak hány ország van, amelyet mondjuk ösztönözni kell, amelyre nyomást kell gyakorolni, amelynek továbbra is össze kell szednie magát annak érdekében, hogy jól fel tudja használni a rendelkezésre álló alapokat. Biztos, hogy a nemzeti parlamentekben ülő kollégáink is segítenének ebben a folyamatban. Minden országot arra kellene ösztönözni, hogy időben beadják a projekteket, főként a nagy közlekedési típusú projektek, amelyek egyébként nem csak az ország, hanem gyakorlatilag a határon átnyúló kapcsolatok hatékonyságának javítása szempontjából is fontosak lehetnek. Tehát az ilyen típusú jelentések, elemzések azt is segítik, hogy a jövőben kevesebb legyen a kísértés a bürokráciára, mert tudjuk, hogy pontosan hová is kívánunk haladni, és tudjuk azt, hogy mik azok a gyakorlatok, amelyekre nincs szükség. Van Nisztelrooy képviselő. Köszönöm szépen. Én is Szeretném megköszönni, hogy ezt az értékelést elvégezték. Úgy gondolom, hogy további tájékoztatást kapunk, hiszen most folyik a vita a finanszírozásról, és önök természetesen különböző modellekkel dolgoznak. A 2000 2015-ös időszaknál elhangzott egy GDP százalék, ez mind rendkívül jó, de az ITRE-ben arról beszéltünk, hogy a következő években 2013-ig hogyan lehetne befektetni az összegeket, és különböző térképeket készítettünk, és valójában igen komoly összegeket költünk az Európai Uniós költségvetésből. Aztán megnézzük a tényeket és a különböző modelleket, is. gyakran eléggé egysíkon közelítik meg ezen modellek a kérdést. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban kell lépnünk ahhoz, hogy a lehető legfrissebb információt tudjuk a ezen modellekből megkapni azért, hogy tudjuk, hogyha egy eurót elköltünk valamilyen célkitűzésre, akkor milyen befektetés lesz annak az eredménye. Végső soron ez egy holland modellhez vezet minket. Az új ö, pénzügyi rendeletről volt szó, felülvizsgálatról, ellenőrzésről, ellenőrzésről és ellenőrzésről. Hát tényleg ezt akarjuk? Vagy inkább kontrasztot akarunk, elnézést, bizalmat akarunk, bizalmi kapcsolatot kialakítani a tagállamokkal? A tagállamok készen állnak-e arra, hogy a pénzügyi kezelést végezzék? Lehet az is az üzenet, hogy ö, küldjünk több embert az ellenőrzésre, de tényleg az a célunk, hogy minél több legyen az ellenőrzés. Hát a célkitűzés a legfontosabb. A 2020-as stratégiáról beszélünk, zöld, fenntartható és intelligens fejlődésről, de hogyha megnézzük azt a pénzt, amely az európai részről érkezik, és hogy ez a GDP szempontjából mekkora rész, akkor a tagállamokban kell megbíznunk, nekik kell ezt társfinanszírozni állami és privát pénzekből, és nekik is felelősséget kell vállalniuk, társfelelősök ők ezen, ezen programban. És utána kell megnézni, hogy mik az eredmények, és utána beszélhetünk a különböző modellekről, hiszen végső soron 27 tagállamról van szó, a jövőben még több lesz, és a kohézióról, területi, társadalmi, gazdasági kohézióról beszélünk, de mindenképpen a tagállamokat kell felelőssé tenni. Olyan rendszerre van szükség, amely működőképes, amely be tudja bizonyítani, hogy működőképes. Az nagyon szép, hogy szépek a képek, de nekünk azt kell bizonyítani, hogy mit értünk el. És azt hiszem, hogy Piper úrnak van igaza, amikor azt mondja, hogy válság idején a tagállamokkal meg kell erősíteni a kapcsolatot, és együtt kell fellépnünk. A 2000-2006-os időszakról gondolkozhatunk sokat, de hát az már régen volt. Mi konkrétabb számokat, adatokat szeretnénk, amit valóban egy ábrán ki lehet mutatni, és amely megmutatja, hogy mik a prioritások. Azért, hogy tudjuk, hogy hova kell az Európai Unión keresztül leginkább befektetni, hogy tudjuk azt, hogy mely alapokat kell felszabadítani azért, hogy a gazdaságot és a pénzügyi piacot dinamizáljuk. Ez járhat kohéziós eredményekkel, és a 2020-as stratégiában és az új célkitűzésekben is erre kell gondolni. ha valaki egy svéd vállalattól eljön hozzánk, és azt mondja, hogy ez az egész strukturális alap hibás, és hogyha az üzletemberek azt mondják, hogy zárják le az egész strukturális alapot, mert ez nem hatékony, hogyha egyértelmű bizonyítékot kapunk, hogyha nekünk nincsen egyértelmű bizonyítónk az ellenkezőjére, hiába vagyunk meggyőződve arról, hogy neki nincsen igaza, hogyha nem rendelkezünk bizonyítékokkal, akkor nem tudjuk neki bebizonyítani, hogy nem neki van igaza, hiszen ő azt mondja, hogy az egész strukturális alap nem működik. Ha van egy olyan politikánk, amely működik, akkor be kell bizonyítanunk a külvilág számára is, hogy ez működik. A válság időszakában mindig bizonyítani kell, indokolni kell, hogy miért költünk valamire. Nem lehet egyszerűen csak kiadni a pénzt, anélkül, hogy számolnánk, és azt gondolom, hogy itt nincsen megfelelő egyensúly. Hát ezt gondolom én erre a kérdésről, de mindenképpen nagyon köszönöm ezt az előadást, nagyon hasznosnak tartottam. Ön azt is mondta, hogy a svéd szakértőknek nem az volt az aggodalma, hogy nem hatékony, hanem az, hogy a versenyt alássa. Öni a szó, Geffi asszony. Um, okay, I'll start. Um, Rendben, akkor én kezdeném. Az első dolog, amit kimelnék, az az, hogy az értékelés nem az audittal foglalkozott elsősorban, és ez szándékos volt. Sokan mondták, miért nem nézték meg az audit és az ellenőrzés kérdéseit. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat foglalkoznak ezen kérdésekkel, és éppen ezért mi megpróbáltunk inkább a szakpolitika eredményeivel foglalkozni, és egy egész igazgatóság és a számvevőszék is foglalkozik azokkal a kérdésekkel, tehát mi a politika eredményességét akartuk felmérni. De természetesen, ami a bürokrácia és az ellenőrzés kérdéseit illeti, ezek felmerültek az értékelés során. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos tagállamokban és sok új tagállamban nagyon bürokratikusan kezdték a munkát, aztán fokozatosan egyre hatékonyabbá vált az ő rendszerük is amikor a különböző ellenőrzésekről beszélünk, és azt nézzük meg, hogy mit sikerült egyes régiókban elérni, a személyes véleményem az, hogy talán hatékonyabb lenne, hogyha inkább azzal foglalkoznánk, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy több értékelést végezzenek arról, hogy saját maguk mit érnek el a régióikban. Tehát nem egy ilyen audit megközelítésben kellene ezt vizsgálni, ahol arról van szó, hogy hogyan lehet ellenőrizni, hogy csinálta valaki valamit, és büntetéseket alkalmazunk, hogyha nem. Hiszen, és ezt több kérdésre válaszként mondanám, nincsenek, nagyon gyakran nincsenek egyszerű válaszok az elérendő módosításokkal kapcsolatban. És nem tudjuk, hogy egy eurónyi befektetés egy adott ágazatban milyen eredményhez fog vezetni, pont azért, mert Európában a különböző kontextusoktól függően fog ez változni. És az értékelések során, és amikor az értékelések során elmegyünk és beszélünk az emberekkel, akkor azt hiszem, hogy az őszintesség is nagyobb, és nagyobb a nyitottság, és többet lehet tanulni, és így lehet azt gondolom jobb információt kapni arról, hogy mit érünk el a szakpolitikákkal. És talán egy valódi tanulási politikára is szükség lenne, ahol reflex az, hogy a régiók foglalkozzanak azzal, hogy mit érnek el, ahol tudják, hogy ők is felelősek azért, amit tesznek, hiszen meghatározták a terveiket, döntöttek arról, hogy hogyan akarják elkölteni a pénzüket, és ezért saját maguk is felelősnek érzik magukat azért, hogy tényeket kapjanak arról, hogy mit értek el. Éppen ezért én tényleg azt támogatnám, hogy több értékelést végezzenek maguk a régiók és nem inkább az audit és az ellenőrzés szempontjából közelítsük ezt meg. De pont lehet, hogy azért mondom én ezt, mert én magam értékeléssel foglalkozok, nem pedig audittal, de a főigazgatóm dönt majd arról, hogy a kérdés különböző aspektusai milyen súlyt kapjanak. Ami a legkülső régiókról való kérdést illeti, konkrétan nem foglalkoztunk vele, de ha jól tudom, a régiófőgözgatóságban most egy tanulmányt készítenek a legkülsőbb régiókról. Nehéz mindenre nekünk kitérnünk, és éppen ezért konkrétan velük nem foglalkoztunk, és ebből a munkából nem sikerül konkrét információkat rájuk vonatkozóan kapni, de egy tanulmány már készül róluk is. Egy további kérdés, és teljesen egyetértek, hogy a tagállamokat felelőssé kell tenni abban, hogy kimutassák, hogy egy szakpolitika mennyire hatékony. Ugyanakkor nehéz, és nincsen erre egyszerű válasz, és az értékelés során én magam is meglepődtem azon, hogy olyan dolgok, amiről azt gondoltam, hogy működnek, milyen válaszokat kaptunk. Például, hogyha a közlekedésbe befektetünk, akkor a gazdasági növekedés automatikus. Hát ez nincsen így. Bizonyos egyetemi szakértők azt mondták, hogy az elméletben ez így van, de ezt nem tudjuk. Vannak olyan esetek, ahol komoly befektetések voltak a közlekedés területén, és mégsem volt gazdasági növekedés és ugyanígy a múltban azt mondtuk, hogy a környezetvédelmi infrastruktúrába kell befektetni, mert így vonzóbb lesz a terület, és így nagyobb lesz a növekedés, de ezt sem sikerült kimutatni. Úgyhogy tényleg ö, minden szinten meg kell nézni, hogy milyen bizonyítékaink, tényeink vannak, meg kell nézni az esettanulmányokat, az egyes projekteket, a különböző típusú projekteket, és fel kell mérni, hogy mi az, ami valóban a szakpolitika eredményeként változik. De ezen kérdésekre nincsenek egyszerű válaszok. És az értekelésből az is kiderült, hogy hogyha ezt tematikusan felbontjuk és egyes tematikas területenként közelítjük meg, akkor megnézhetjük, hogy mi az, amit a szakirodalom elmond, mi az, amit a gazdasági elmélet elmond, és mi az, amit mi érünk el. Az esettanulmányokat is megnézhetjük, országokat összehasonlíthatunk, és megnézhetjük a gyakorlatokat, és talán a bevált gyakorlatot utána tudjuk terjeszteni, és így ezt a tapasztalatot is aztán persze utána az összefoglaló jelentésben ezt mind össze kell foglalni, és tudjuk, hogy még nagyon sok mindent kell megtudnunk, de ezt egyedül nem tudjuk elvégezni, a régőkkel és a tagállamokkal közösen kell ezt elvégezni. Talán így válaszoltam a kérdésekre. Van-e még valamivel kiegészíteni ezt? Csak nagyon kevés megjegyzésem lenne. Az egyik pont az ezzel kapcsolatban az, hogy igen, valószínűleg problémák lesznek azzal, hogyha még rendszeresebben kívánunk ellenőrzéseket végezni. Ez nem feltétlenül megvalósítható. De mi az, amit viszont meg kell tennünk kollégáinkkal, hogy inkább erősítsük a régiók közötti és a mi központunkkal való kommunikációt, jobban felhasználjuk ezeket a kontaktusokat, hogy jobban lássuk, hogy pontosan hogyan is működik a politika, mi az a terület, ahol jól működik, és hol viszont nem. Egyébként pedig nagyon fontos lenne az is, hogy ezt a fajta értékelési kultúrát, amelyet megkívánunk fogalmatosítani, kívánunk itt, a tagállamokban is gyökeresztessük meg, hogy ők is érezzék, hogy csak tapasztalatokat szerezhetnek ezen keresztül. És jobban megismerhetik saját régiójukat úgyhogy hálózatainkon keresztül ezen próbálunk dolgozni, de ez egyben azt is jelenti, hogy egyfajta szemléletmódbeli váltásra van szükség. Veronika egy nagyon érdekes tanulmányt végeztet. Nem csak az azonnali eredményeket nézzük, hanem a hosszú távú eredményeket, hatásokat is megpróbáljuk vizsgálni az egyes projektek tekintetében. Úgyhogy most néhány projektet kiválasztottunk szúrópróbaszerűen, korábbi projekteket, mondjuk 88-93 közötti időszak, vagy 99-ig tartó időszakra vonatkozó projekteket vizsgáltunk, hogy mondjuk 10-15 éves időtávban milyen eredményeket hoznak ezek a projektek. Ami pedig a legkülső régiókat illeti, Nos, hát itt egy stratégiai váltásra van szükség. Jövőre szeretnénk megújítani a stratégiánkat, és jó néhány tanulmányt is végeztetünk majd, azért, hogy megértsük azt, hogy a politikánk hol nem felel meg ezen régiók kívánalmaiknak, és hogy hogy lehetne javítani a politikánkat. Remélem, hogy valami konkrét tapasztalatot is le tudunk majd vonni ezen tanulmányokból. Nos, hát az abszorció, a felszívás valóban problémát jelent, és azt szeretném javasolni, hogy a következő hónapok során legyen lehetőségünk arra, hogy elmagyarázzuk, hogy pontosan hogyan is állunk ezzel a kérdéssel, tehát hogy mennyire tudják felhasználni a pénzösszegeket ugye most már a pénzügyi tervezési időszak felén túl vagyunk, és 70%-a körülbelül a pénzeknek még nem került elköltésre. Most itt nem is kifizetésekről beszélünk, hanem még projektekhez se rendelték őket hozzá. Úgyhogy ilyen szempontból fel kell magunknak tennünk azt a kérdést, hogy akkor mi az, ami nem működőképes megpróbáltuk összehasonlítani a korábbi tervezési időszakokkal, és most gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egy évvel ö, csúszásban vagyunk. Az is lehet, hogy amikor kiterjesztettük az időszakot, a 2006-os évre vonatkozólag 6 hónappal, azért mert gazdasági válság volt, akkor az összes tagállam szinte mindent megtett annak érdekében, hogy az utolsó eurót is kifacsarja belőlünk, és lehet, hogy ez volt az, ami szinte egy szisztematikus hat hónapos késést eredményezett minden területen valószínűleg ez az egyik oka, de lehetnek más tényezők is, amelyeket most vizsgálunk, elemzünk, de talán a jövőben majd konkrét számokkal is szolgálhatunk ezzel kapcsolatban. Mit is tehetünk most? Mit is teszünk most? Megpróbáljuk erősíteni kapcsolatainkat azokkal az országokkal, régiókkal, ahol ez a probléma erősebben jelentkezik. Például Kirilov úr, az ön hazája egy ilyen ország, de azért vannak más országok, régiók is, ahol ezzel a problémával szembesülünk, és segíteni kell ezeknek az országoknak, meg is adunk minden segítséget annak érdekében, hogy a problémákon felül tudjanak emelkedni. De ez továbbra is nagy aggodalom. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Azt hiszem, hogy a közlekedés és az infrastruktúra önmagában nem elég, de az is igaz, hogy normális utak nélkül semmilyen befektető nem fog egy régióba befektetni. Tehát ez egy ilyen minimális kívánalom mondjuk. Peter Simon. Peter Simon. Ja, herzlichen Dank. Ich bin Frau Gaffi sehr dankbar für das. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy elhangzott mindez. Például az útépítés és a gazdasági tevékenység összefüggésében visz, mindez világosít világosá teszi, hogy egy cél van a szemünk előtt, mégpedig az, hogy az életkörülményeket kell javítani, vagy akár a környezetet. Csak hogy a mutatók, amikkel mindezt mérjük, hogy valóban megtörtént ez a javulás, ezeket gyakran nem lehet meghatározni, vagy csak a végrehajtás keretében, vagy pedig a projekt végrehajtása után Tehát például egyre többen telepednek le egy adott helyen, mert az útépítés következtében könnyebben eljutnak a munkahelyükre. Én egy olyan területről jövök, amely valóban profitált az ERFA forrásokból, és ez egy teljesen veratlan mellékhatása volt ezen források felhasználásának, hogy aztán most a projekt végrehajtása után egy ilyenfajta mutatót lehet kijelölni, és itt a népesség struktúráját is vizsgálhatjuk, hiszen 40%-nyi lakosság egy olyan helyzetbe jutott, hogy egyre többen és többen költöztek erre a területre, és ez aztán további tevékenységeket vont maga után, újabb szociális életet, új üzleti életet, tehát a a programok kialakításánál ilyenfajta mutatók meghatározása egyáltalán nem volt lehetséges, de bár Ban, Pújában szintén hasonló tapasztalataim voltak, hiszen 20 évvel ezelőtt ott nem volt lehetséges egy olyan terület, olyan valakinek például az óverost meglátogatni, aki ezt nem ismerte, és aztán most rengeteg forrást kapott ez a terület, és az egy virágzó városra fejlődött, de hogyha megnézzük a mutatókat, az életminőség javítása tárgyában, nos tehát az életminőség javítás, ez azt jelenti, hogy most bárki korlátok nélkül mozoghat ott, például a kikötő és a város között. Ez egyáltalán nem volt annyira magától értetődő korábban. Nos, ezeket a dolgokat a programok beindításakon egyáltalán nem tudtunk elképzelni. Tehát ez fontos lenne, hogy kezdetektől fogva minden egyes következményt a lehető legpontosabban felmérjünk, és aztán megfelelő mutatókat és célkitűzéseket alakítsunk ki. Hogyha ezen, a hét, ú, ezen az úton járunk, akkor mindig kudarcot fogunk ö, vallani, mert ö, nem, nem lehet pontosan meghatározni, hogy egy adott területen hogyan ö, történik a továbbfejlődés tehát a struktúrás alapok felhasználása mindig rosszabb a papíron, miközben a valóság egészen más a helyszínen. Ez a szakbizottság mindig a hatékony forrás felhasználást követeli, a pazarlás szót és a többi, de ne esétünk bele abba a csapdába, hogy mindebből azt a következtetést vonjuk le, hogy olyan célokat tűzünk, amelyek ö, teljesíthetetlenek. Teljesen egyetértek Barivel kapcsolatban, én magam is láttam, és elnézést, hogy nem jól ejtettem a nevét, talán Péter Zimonnak kellett volna mondanom, elnézést. Mandel. Monsieur Einer, uh... Aner úr, köszönöm, hogy kiemelte a bizottság és a régiók szerepét, és tudom egyébként, hogy ön a főigazgatóság tagjait arra kéri, hogy valóban menjenek el a helyszínekre, úgyhogy ezt köszönöm, csak azt sajnálom, hogy a francia delegációnál nem volt ott a bizottság képviselője. Ezt sajnálom, mert ez nagyon fontos lett volna. Több kérdésem is van, ami a mutatókat illeti, ahogy azt Péter Zimon is kifejtette. A bevezetőjében azt mondta, hogy ma nincsenek valódi mutatók. Én azt szeretném elmondani, hogy a következő a kérdésem, hogy mely mutatókat fogják önök a jövőben használni? Hogyan fogják konkrétan felmérni az életminőség javítását, hiszen ez a legfontosabb cél, a politikák legfontosabb célja. Ez az első kérdésem. Gaffi asszony, tudom, hogy az Orbán eredményeit pár héten, pár hónapon belül megkapjuk, de egy kicsit menjünk most előre a főbb eredményeit tudná ismertetni az Urbán kezdeményezési program eredményeinek? Remélem, hogy lesz majd a bizottságon belül az Urbán értékeléséről egy előadás. Meg tudja erősíteni azt, hogy ezen közösségi kezdeményezés jó dolog volt, de hogy a mainstreamingnek nem sikerült elérnie a célját. És szeretnék még valamit kiemelni, ezt én elég fontosnak tartom a következő időszakban, ismervén a jelenlegi eredményeket, a bizottság támogatja-e majd a városokban a befektetéseket, és milyen lesz a városok szerepe a befektetéseken belül? A városok kapnak-e majd közvetlenül például ERFA alapokat? Köszönöm, Sean Kelly. Köszönöm szépen. Hát először is mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Semmi meglepőt nem hallottunk. De azért néhány gondolatot hadd mondjak el én is. Ön azt mondta, hogy az egy kicsit aggasztó, hogy annak örülnek, hogy jaj, de jó, sikerült elkölteni a pénzt. De jól, bölcsen költöttük el ezt a pénzt? Azt hiszem, hogy inkább ezt kellene megvizsgálni, Például azon keresztül, hogy mondjuk az administratív költségek milyenek, lehet-e őket csökkenteni, a megvalósítás költségei milyenek, és aztán ott van ugye a csalás kérdése, amelyet elfogadhatatlannak találunk mindannyian. Úgyhogy ezeket kellene talán megfontolni a jövő szempontjából. Fontos a és hogyha vannak szankciók azoknak, akik nem megfelelőképpen végzik a munkájukat, akkor bizony szerintem bizalmat lehet ezen keresztül építeni. És aztán van itt egy másik gondolatom is hazámmal kapcsolatban. A régióknak régiókat, mint olyanokat át kellene, felül kellene vizsgálnunk. Nem annyira a GDP szempontjából, hanem inkább a, az életminőség és így tovább szempontjából kellene őket megvizsgálni. Ami az útépítéseket illeti, nos hát a 2020-as stratégiával kapcsolatban szeretnénk, hogyha ott inkább az éghajlatváltozásra vonatkozó projektek lennének prioritás sok de ugye ne felejtsük el, hogy továbbra is kell majd utakat építeni, hiszen a gépjárművek száma csak nő és nő a következő években is. Az autópályainkat nem fejeztük még be, ezeket be kell fejezni. És aztán vannak mindig olyan dugó csomópontok, amelyek pont azért alakulnak ki, mert vége van valahol az autópályának, ezért nagyon fontosak az elkerülő utak, fontosak a alagutak, és így tovább, ezeket meg kell valósítani. Ez nagy siker volt sok országban, ugyanis ezzel lehet segíteni az emberek közlekedését, és ezen keresztül az életminőségét. És végül a legelső gondolatomra térnék vissza. Pi PR, PR stratégiára, marketing stratégiára van szükségünk, hogy az emberek, az állampolgárok is lássák, hogy bizony ez egy pozitív dolog, ami az EU-tól származik, és az életüket pozitív irányba fordította. Köszönöm, elnök. Jó, ezt majd meg fogom kérdezni a bizottságtól, de azért van itt még három kérdés. Um, I think that the, the first, um... Azt gondolom, hogy az első hozzászólás kiemelte, hogy mennyire bonyolult kérdésekről van itt szó. Vannak olyan projektek, amelyeknek váratlan eredményei voltak, és ezt sikerült az értékelésből is megtudnunk. De azt hiszem, hogy mindnyájuknak az a célunk, hogy növeljük a régiók kapacitását a programok meghatározásánál azzal kapcsolatban, hogy legyenek egyértelműek, hogy mit akarnak elérni, és hogy tudjuk, hogy hogyan tudhatjuk, hogy sikeresek voltak-e. Tehát az urbán értékelés példájára még majd visszatérek, de mindig lesznek olyan dolgok, amelyek váratlanul történnek. De azt hiszem, hogy mégiscsak nagyon sokkal jobban öm, megnézhetjük, hogy hogyan tudunk módosítani a programokon, és hogy honnan tudjuk, hogy elértük -e ezt a célt. De a mutatók önmagukban nem mondanak el mindent. Nagyon sok minden történik a politikában, amit a mutatók nem fognak kimutatni. Ezért fontos a mutatók használata, és az is, hogy más értékelési módszereket is használjunk. Esettanulmányokat, elmondjuk a történetüket, hogy a kohéziós politikában mi történik, ezekről történeteket is tudunk mondani, hiszen nagyon gazdag ez tanulságokban. Tehát a jövővel kapcsolatban, különösen ö, a gazdasági kérdésekkel kapcsolatban léteznek mutatók, Elég jó adataink vannak a GDP-vel kapcsolatban, a NAC 3-as szinten készítettük ezt el. Azt gondolom, hogy az a nehézség ezzel, hogy nem elég gyorsan kapjuk ezen adatokat. Most a 2007-es a legutóbbi adatunk, ami nem kielégítő magában, tehát ezzel kapcsolatban előre kell lépnünk. De amikor a társadalmi és területi kohézió kérdéséhez érünk, még azt sem tudjuk, hogy mely mutatókat kell majd használnunk. És nem vagyok egyedül Európában ezzel vannak Nobel-díjasaink, akik megpróbálják felmérni, hogy milyen mutatókat kell a jövőben használni, azért, hogy megnézzük, hogy a társadalmaink ö, hogyan ö, változnak. A Stiglitz ö, csoport is foglalkozott ezzel. Tehát ö, egy értékelőnk például azt mondta, hogy ő a jövedelmi statisztikákat szeretné jobban használni, de a statisztikákban is azért ö, vannak ö, gyenge pontok, tehát erről mindenképpen eszmecserét kell folytatni, meg kell ezt vitatni a statisztikai hivatalokkal és a szakpolitikusokkal is. Ami az urbán értékelését illeti, van azért néhány dolog, amit előre elmondhatok az értékelés eredményeiről. Általában véve a következtetések pozitívak, az urbán program, programok ö, elérték a céljaikat a program területein. Eléggé meglepőnek tartom. Teljesen igaza van, hogy az urbán mainstreamingje nem történt meg megfelelően, tehát a jelenlegi mainstream programokban nincsen urbán típusú tevékenység. Másrésztről az urbánnal támogatott tevékenységek nagy része fenntartható volt. Azt hiszem 60%-ban, ami eléggé magas arány, ez azt jelenti, hogy a tevékenységek, amelyeket az Orbánon belül kezdtek, e, ezen tevékenységeknek nagy része megéri azt, hogy ezeket folytassák, hiszen más finanszírozási alappal folytatódnak ezek a tevékenységek, éppen ezért én ezt kifejezetten sikeresnek tartom. A siker tényezőkkel kapcsolatban az Orbánnál a siker egyik főeleme a partnerség, az, hogy egy konkrét kis terület problémáival foglalkoztunk, ez az egyik része a sikernek. A legsikeresebb programok azok voltak, ahol az önkormányzati városi hatóságokkal jó volt a kapcsolat. Az urbán kezdeményezést, hogyha valaki saját maga akarta véghez vinni, és nem kapcsolódott a városi hatóságokhoz, akkor nem volt olyan sikeres. Általában az urbánnal kapcsolatban, és ez egyfajta esettanulmány, az értékelésekről és a mutatókról, volt egy lehetőség, amivel nem éltünk az Urbánban. Megpróbáltuk felmérni, hogy az urbán területek teljesítményét össze tudjuk-e hasonlítani olyan ter- területekkel, amelyeket nem segítettünk a kontrafaktuális módszerrel. És ezt nem sikerült, hiszen nem volt erre vonatkozó adatunk, és hát nehéz így a párokat felállítani a különböző területek között. De úgy látjuk, hogy nagyon sok területen a programok kidolgozásánál nagyon sok adatot, statisztikát gyűjtöttek a helyi területek problémáiról azt nem sikerült elérnünk, hogy utána rendszeresen begyűjtsék meg ezen adatokat a programozási időszak alatt. Ennek segítségével sikerülhetett volna nekünk értékelni a kezdeményezés hatását. De vannak példáink arra, ahol például egy programban a programhatóság begyűjtötte az adatot, és azt gondolták, hogy a legfontosabb probléma a munkanélküliség, és épületekre, az épületek felújítására költötték a pénzt. Tehát az értékelőink azt mondták nekik, hogy mi volt a hatása a fizikai infrastruktúra felújításának a foglalkoztatására. Hát ezt nem tudták, és nem is gondolkoztak ezen az egész időszak során, tehát erről beszéltem korábban is, hogy legyünk egyértelműbbek azzal kapcsolatban, hogy min akarunk változtatni, és tudjuk pontosan, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. Legyen erre elméletünk, hogyha így fektetjük be a pénzeket, ezt azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel sikerül majd a változtatást elérni. Tehát az urbán értékelés mindenképpen sikertörténet lesz. Azt gondolom, hogy ez jó hír lesz, és sikerül majd a jövőre vonatkozóan is tanulságokat levonni, hogy hogyan lehet ezen a területen előbbre lépni. Az utolsó kérdése kapcsolatban nem a saját egységemben, de azért foglalkoztunk a költségvetési költségek, a közigazgatási költségek felmérésével is. Egyelőre az eredmények azt mutatják, hogy a költségek nem olyan magasak, mint ahogy azt gondolhatnánk, hogyha valakit meghallgatunk, aki arról panaszkodik, hogy milyen bürokratikusan költik el a pénzeket. Ami az útépítést illeti. A kérdés valójában, ha van egy olyan rendszer, amit egy olyan út, amit elkezdtek építeni. Persze, hogy meg kell ezt építeni. A kérdés az, hogyha 2013-ig nem sikerül befejezni egy projektet, akkor más közlekedési módba kell inkább befektetni? Ebben az esetben esetleg el tudjuk kerülni ezt a feltételezést, mi szerint egyre nőni fog az utakon a járművek száma. Ez inkább egy kérdés, egy kérdőjel, de lehet, hogy van olyan projekt, amit nem sikerül lezárni. Bizonyos esetekben az ERFA alapokat út fenntartásra költik ezt mi nem tartjuk a leghatékonyabb felhasználási módnak. Az, hogy az infrastruktúrát építsük, erre pénzt költsünk, és utána pedig a karbantartásukra költsük az alapot, ezt mi nem tartjuk fenntartható működésnek, úgyhogy ezen javítani kell. Ami a marketinget és a piát illeti, egyetemű, hogy többet is tehetnénk. Érdekesnek tartjuk ebből az értékelésből, hogyha kimegyünk a helyszínre és beszélünk a jogosultakkal, a kedvezményezettekkel, akkor nagyon sok esetben nagyon érdekes történeteket tudnak nekünk mondani, és ezt valahogy jobban ki kellene használni. És valóban szívesen beszélnek az emberek a saját tapasztalataikról, úgyhogy ezen véleményeket kell nekünk is felhasználni, ez rendkívül hasznos lenne. Nagyon meglepett a kettes célkitűzéssel kapcsolatban a kettes célkitűzés térségeiben, amikor az értékelőink elmentek, és ott beszéltek az ottaniakkal, hogy a kohéziós politikában a részvétel számukra nagyon fontos. Úgy gondolják, hogy így az EU részét képezik, és nagyon komoly hozzáadott érték mindez. Komolyabb, mint amit az értékelésből láthattunk volna, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni a mi marketing tevékenységünkben és az önök marketing tevékenységében is. Három utolsó kollégánk, Katrin, Olivia és John. Tisztelt elnök asszony, ami az értékelést illeti, nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon örülök ennek a jelentésnek, de engem igazából az érdekelne, hogy azok a térségek, amelyek nem kértek finanszírozást, amelyek nem mutattak be projekteket, azokat megvizsgálták-e? Hogy ott vajon vannak-e olyan ö, problémák, amelyek miatt igenis és szükség lett volna finanszírozásra, és nem lehetne megvizsgálni azt, hogy nem lehetne a nem elköltött pénzeket ezekre a területekre koncentrálni. Mi a probléma, amikor nincsenek jelentkezések? Az, hogy hiányzik a szakértelem a helyszínen? Tehát, hogy mi az, ami miatt bizonyos területek nem fordulnak kérelemmel ezen projektek felé. Nagyon jó az, hogy önök megvizsgálják, hogy hogyan, vizsg- hogyan folytak le a meglévő projektek, de azt is meg kéne nézni, hogy mi az, ami miatt nem valósulnak meg bizonyos területen projektek. Köszönöm szépen. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy amikor lezárunk egy adott időszakot, akkor értékelésre van szükségünk. És ezzel kapcsolatban egy kérdésem is lenne. Hogyha mondjuk X kilométer autópályát építünk, vagy egy víztisztító berendezést, akkor világos adatok állnak a rendelkezésünkre. De mondjuk azzal kapcsolatban vannak-e adataink, hogy milyen hosszú ideig tartott egy projekt, ez megfelelő hosszúság volt-e, értékelték-e azt, hogy mennyire hatékonyan tudták felhasználni az adott pénzt. Tehát például mondjuk Lengyelországba, Franciaországba vagy Csehországba mennyibe kerül egy kilométer autópálya építése. És végül a nagyobb problémákat a projektek tehát a folyamat közben megvizsgálták-e? Mert ezeket a problémákat a jövőben valahogy el kellene kerülni. Köszönöm. John Bafton. Köszönöm szépen. Jó néhány kérdésem lenne, de ezekről már volt szó korábban is. Ami az értékelést illeti, itt ebben a rövid értékelésben azt hallom, hogy a menedzsment és az implementáció között ö, szerepel a gyengeségek között. Kefi asszony már elmondta, hogy az audit nem az ő szakterülete, de mégis úgy gondolom, hogy azért, amikor itt van egy ilyen jellegű dokumentum, azt ha jól tudom, 4,2 millió euróba került ez a tanulmány, hát akkor azért legyenek benne az audittal kapcsolatos adatok is, mert fontos azt megvizsgálni, hogy a csalás vagy más nem legális módszerek hatottak-e vagy sem a pénzek elköltése közben. Miért volt ilyen drága egyébként ez a tanulmány? Ezt valamivel alá tudják támasztani, és önök szerint kaptak valamit a pénzükért? Elnök, öni a szó. Hát, rendben. Ami a nem, ö, tehát ami azokat a területeket illeti, ahol nem ö, voltak projektek, ezeket nem vizsgáltuk, de a kontrafaktuális módszer alapján összepróbáltuk hasonlítani azoknak az embereknek a helyzetét, akik kaptak valamilyen támogatást azokkal, akik hasonló helyzetben voltak, de nem kaptak. És akkor ilyen szempontból vizsgáltuk a kritériumokat, a szelekciót, és megpróbáltuk megnézni azt, hogy miért az egyes területek nem kérnek ilyen segítséget. Nagyon nehéz egyébként általánosítani, esetről esetre kellene ezt megvizsgálni, és jó lenne, hogyha tagállamok maguk megvizsgálnák, hogy a programok azokra az emberekre célzottak-e, akikre, akiknek szüksége lenne rá. Hosszú távon nézzük egyébként a célok megvalósulását, Ne tudjuk, hogy itt vannak célok, most ez megvalósult-e vagy sem, ez egyébként igazából a performance nem mutatja, mert gyakran a célokat nem is jól tűzik ki túl alacsonyra vagy túl magasra tűzik őket. Mi inkább azt szeretnénk megnézni, hogy az adott régióban milyen igények vannak, és mi az, amilyen, milyen változásokra van szükség. Ilyen jellegű tanulmányok lesznek a jövőben is, és ezt a kontrafaktuális módszerrel nagyon jól tudjuk ellenőrizni. A mi elemzésünkben azt láttuk, hogy a 2004, hat közötti időszakban az EU tízek megfelelőképpen tudták elkölteni a pénzt. Ez nagyon nagy dolog, ugyanis mindenki azt mondta, hogy erre képtelenek lesznek, de ettől függetlenül az is világos, hogy 2007-től sokkal nagyobb pénzösszegekről van szó, és lehet, hogy itt a kapacitás problémák már jobban fognak mutatkozni. Ami a szellemzést ami az elemzésből kiderült, az az, hogy a tapasztalatcserét kellene támogatnunk, mert hogyha valahol Európában sikeres volt egy projekt, akkor miért ne lehetne mm, kicserélni ezeket a tapasztalatokat. Tudjuk például, hogy Spanyolország nagyon jól épít vasutat, máshol, például Kelet-Európában a vasútprojektek valahogy nem jók. Hát nem kellene akkor összehozni ezt a két országot, és ők a bevált gyakorlatokat egymással kicserélnék? Nem lenne ez a legjobb? Tehát ez például egy olyan terület, amit mindenképpen szeretnénk erősíteni a regionális együttműködés, az interrég keretében is akár. Ezt is a nagy fősodorba behozni ezt a gondolatot. Ami a projektek értékelését illeti, Hát azért néztük meg a 94-99 közötti projekteknek a hatását, mert kíváncsiak voltunk a hosszú távú hatásokra. Hogyha 2000-2006 közötti időszakot nézzük, ez nem olyan régi azért, mert vannak olyan országok, amelyek még most is az előző időszakból származó pénzeket költik el, és a legtöbb ország egyébként 2007-ben és 2008-ban még mindig a 2000 és 2006 közötti időszakból származó finanszírozások elköltésén munkálkodott. Tehát még itt igazából a teljes értékelés nem is áll rendelkezésre, még túl korai is most ez az időpont a az értékelése. Most hát vannak, akik azt mondják, hogy túl korai, van, aki azt mondja, hogy túl késő, soha nincs megfelelő időpont, de azért a, 40, a 94-99-es projektekre visszatekintve nagyon érdekes eredményeket kaptunk. Ami pedig a költségeket illeti, ezt beépítettük, az egységre eső mm, költségeket, a nagy infrastruktúrális projektek tekintetében. Nos, hát először is ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy nincsen ilyen jellegű adatbázis Európában. és csak a bizottság alkothat ilyen jellegű adatbázist. Persze ez nagyon jó lenne, hogyha lennének ilyenek, mert a desk officereink munkáját megkönnyíteni. A kohéziós alapokon keresztül megpróbálunk erre építeni, úgyhogy az a célunk, mert most még nagyon kicsi az adatbázisunk, és csak az ERDF-re, tehát az ERFA-ra vonatkozik, 96 projekt van benne. Tehát ez még túl kicsi, de az biztos, hogy több ezer projektet tartalmazó adatbázisra van szükségünk. A kohéziós alapokon keresztül, ezek értékelésén keresztül az adatbázisunkba kb. 500 további projekt fog nem sokára bekerülni. Tehát jó, megbízható adatokra van szükség, az egységre eső költségek tekintetében is, hiszen ez is azt mutatná, hogy megfelelőképpen hatékonyan költöttük el a pénzt. Erre vonatkozóan nincsen túl sok adatunk, mert a fizikai indikátorok, mutatók nem kapcsolódnak szorosan a költségekhez, tehát ezen szeretnénk javítani a jövőben. Jó lenne, hogyha közvetlenül láthatnánk azt, hogy mit költöttek és mire. És a végső kérdés, az utolsó. Nem tudunk mindent értékelni, úgyhogy miután nagyon sok audit munkánk volt, ezért úgy döntöttünk, hogy most ebben a mostani elemzésben nem fogunk kimondottan az auditra koncentrálni. Itt nincsen arccal kapcsolatos adat, hogy mennyi pénzt költöttek el, amit nem kellett volna allokálni. Lehet, hogy önök nem er-, értenek ezzel együtt, de hát volt emögött egy indok, hogy miért is tesz, tettük ezt. Az értékelés 4,2 millióba került, 16 ö, szerződés volt. Ennek keretében nagyon sok csoport dolgozott ezen ö, Európában, több mint 200 kis programot ö, ölelt ez fel magában az 5-6 milliós-tól a 6 milliárdos projektekig történtek ellenőrzések az ERFEN belül. Úgyhogy én azt mondanám, hogy szerintem ez egy nagyon jó tanulmány volt, és megérte a ráfordított összeget, mert le tudtunk belőle olyan következtetéseket vonni, amelyeket korábban nem ismertünk. Lehet, hogy még több kérdés merül fel bennünk, de mégiscsak egy fókuszált megközelítés felé tudunk lépni, és eredményorientált politikákat tudunk a jövőben ezen, ezen értékelések fényében megvalósítani. Úgyhogy szerintem megérte. Nagyon keményen dolgoztak az értékelőink, úgyhogy, értékelőink, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, ez egy jó, jó üzlet volt. Nagyon nehéz, nehéz volt persze az adatgyűjtés, de hát megérte. Azt kell, hogy mondjam, hogy az értékelők munkája és érdeklődése sokkal tovább mutatott a, egy konkrét fizetésért végzett munkánál. Őket tényleg érdekelte az, hogy mi történt 2000 és 2006 között például, és arra próbáltak központosítani, hogy mire is van szükség, mit kell változtatnunk annak érdekében, hogy a politikák használhatóbbak legyenek a jövőben. Köszönöm. Két gondolat. Azok, akik nem kértek pénzt. Nos, hát ővel kapcsolatban valóban nincsen egyfajta szisztematikus ellenőrzés, de azért hallunk visszhangokat, nagyon gyakran azt halljuk, hogy túl nehéznek vélik a szabályokat. És ez főként a kisebb öm, potenciális ke- kedvezményezettek részéről érkezik ez a fajta kritika, ez nagyon sajnálatos egyébként, úgyhogy talán szükség van arra, hogy inkább ilyen általány jellegű megközelítést alkalmazunk, hogy könnyebb legyen a projektekben való részvétel a kis kedvezményezetek számára is. Aztán sokan egy, egyszer nem is tudnak jól gondolkodni, nincsen elég fantáziájuk. Jók a projektek, vannak olyan projektek, ahol lehet látni, hogy vannak mögötte új ötletek, új gondolatok, innováció, de nagyon sok olyan projekt is van, ami viszont tényleg nagyon hagyományos jellegű, és amelyekkel kapcsolatban azért kérdések merülnek fel bennünk is. Ami a csalást illeti, igen, ez nagyon fontos kérdés valóban, és nem is várhatjuk, hogy ö, értékelések érkezzenek ezzel kapcsolatban. Minden évben nekünk magunknak kell értékelnünk a helyzetet, és azok az adatok, amelyeket a számvevőszékek és saját tanulmányaink mutatnak, azokból kiderül, hogy 2008-ig nagyjából, most ugye 2009-et vizsgáljuk, tehát 2008-ig a helyzet az, hogy aláássa a projektek hitelességét a közvélemény gondolkodása. De azért vannak arra vonatkozólag jelek, hogy 2009-re vonatkozólag talán végre le tudjuk aratni a gyümölcsöket, amelyeket korábban kezdtünk meg. Arra gondolok, hogy talán alacsonyabbak lesznek a hiba százalékok, mint a korábbi időszakokban. De azt kell, hogy mondjam, hogy a folyamat az még mindig folyamatban van, talán ebben a hónapban, vagy július elején meglátjuk, hogy megérkeznek ezek az értékelések, és akkor az első becsülések majd megjelennek 2009-re vonatkozólag is a hiba százalékok tekintetében. Ez egy nagyon nagy kérdés, mert az egész politika hitelességét ássa alá a hiba százalék. Talán az egyetlen kis jó hír ebben az az, hogy az felmérések, vizsgálatok, amelyeket az európai intézmények részéről végeztünk, tehát a számvevőszék, vagy más, például a csalás ellenes hivatal részéről. Nos, hát amikor az Európai Uniós kérvényeket vizsgáljuk meg, akkor nagyon sok csalás ügyet már korábban, tehát már, en, már erre a fázisra lezártak. Tehát itt sikerült azért a csalást visszaszorítanunk. De azért mondjuk a hanyagság és a csalás közötti terület az egy ilyen szürke zóna. Az általunk megtalált hibák 50-60%-a bizony a közbeszerzésekhez kapcsolódik. Ez egy olyan pont, amelyen nagyon keményen kell majd dolgoznunk, hogy rendben legyenek a dolgok a jövőben. Köszönöm. One point I should have made in term... Még valamivel szeretném ezt kiegészíteni az értékeléssel kapcsolatban, hiszen erről már beszéltünk egy kicsit. Valójában két szerződés sikerült lezárni az értékelés miatt, a tej, nem teljesítés miatt, hiszen én nem voltam hajlandó kifizetni az értékelők munkáját a munkaminősége miatt. Úgyhogy biztosíthatom önöket, hogy odafigyelünk arra, hogy az európai adófizetők pénzét adjuk ki az értékelésre, és az értékelőknek meg kell felelniük a feltételeknek. És tényleg a lehető legjobb adatokat, tényeket kérjük, hogy ők nekünk előállítsák. Köszönöm szépen. Katrin Berder 2006 ban volt ez a zoning rendszer is, bizonyos területeket ki lehet zárni a regionális kohéziós politikából, ez még az előző időszak volt. Tehát köszönöm szépen ezt az előadást, azt gondolom, hogy ez a szakpolitika sokkal előrébb jár, mint más területek az értékelés szempontjából, úgyhogy erre is emlékeznünk kell, hogy itt nem összehasonlításról van szó, de önök mindenképpen kiemelkedő munkát végeznek ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is a munkát. Tisztelt kollégák, a mai ülést ezzel lezárjuk. Egy perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését. Nagyon sok szavazás lesz, úgyhogy kérem, hogy mindenki hozza magával a kártyáját, és kérem a lehető leggyorsabban hagyják el a termet, hogy a koordinátorok ülését megkezdhessük. Köszönöm.